Okay, colleagues, we can start our committee. Kezdjük meg a délután mi munkát, kedves kollégák. A guinai delegációnk az húsvéti születben járt úton. Neuser úr, Seinfeld úr és mások vettek részt ebben a delegációban, és az ebola válság után megtanultak a leckéket. Görenc kolléga is itt van, aki szintén előadó egy fontos témában, az ebola témájában. Azra voltunk kíváncsiak, hogyan kötik el a pénzt az egészségügyi rendszerre. Itt hosszú távú beruházásokról van szó. Norbertnek meg is adom a szót. Vannak-e e, jó hírek, vagy nincsenek? Köszönöm e, szépen, Linda. Ja, április elején volt a missziónk Maria Noisl és Adam Seinfeld voltak azok, akik részt vettek ezen a misszión. A cél az volt, hogy megállapítsuk az egészségügyi szektor helyzetét az ebből a kitörése után. Ez mintegy 2500 embert ölt meg ebben az országban, és mintegy 11 ezer embert egész nyugat-afrikai régióban. Az EU reagált erre a válságra, és elég komoly reakciót biztosítottunk. Összességében két milliárd euró értékű kötelezettségvállalással ide tartozik 870 millió az EU költségvetéséből. Kínában az EU válasza fontos volt konkrétan szintén, amit az ECO finanszírozott. Ez az eszköz a békéhez és a stabilitáshoz kíván hozzájárulni és az Horizon 20-as program keretében a 10. és a 11. Európai Fejlesztési Alap ból a misszió programja tartalmazta az egészségügyi miniszterrel való találkozót és a stratégiai és fejlesztési iroda vezetőivel való találkozást, sőt a nemzeti egészség, egészségbiztonsági Ügynökséges is találkoztunk. Egy sor civil szervezettel is találkoztunk, az egészségügyi világszervezet képviselőivel, a parlament képviselőjével, illetőleg a Szociális és Gazdasági Bizottság elnökével. Az eredmények mik voltak ezek után? Az első, hogy komoly lépéseket előrehaladást sikerült elérni az elmúlt két év alatt Gineában, és ebben az EU igencsak pozitív szerepet játszott, amikor reagálni kellett az ebola válságra, amikor is fel kellett lépni a gineai egészségügyi rendszerben. Of the health system. Az ebola járvány rámutatott az egészségügyi rendszer sérülékenységére, és arra, hogy a hatóságok nem megfelelően reagáltak, és hiányzott a stratégia is. Aztán 2015-2024-re egy nemzeti egészségügyi tervet is elfogadtak, amelyet éppen most ültetnek át a gyakorlatban. A költségvetés, egészségügyi célú költségvetés mintegy 2%-ról, 2012-es évről volt szó, 8%-ra növekedett 2017-ben, miközben Ezáltal sikerült mintegy 4000 új embert felvenni az országban az egészségügyi területre. Ezt nagyon fontos aláhúzni. Ami a megelőzési politikát illeti a járványokkal kapcsolatban, a Nemzeti Egészségügyi Ügynökség egész, is létrejött annak érdekében, hogy szembe tudjanak szállni a járványokkal, és a járványügyi megfigyeléseket tudjanak tenni a jövőbeli járványok megelőzésére. Megbeszéltük a misszió során őszinte keretek között a levonadó következtetéseket, és Beszéltünk az egészségügyi világszervezet helyi vezetőjével is, és meg kérdeztük, mi az oka annak, hogy megkésve reagál a nemzetközi közösség. Az EU pozitív hozzájárulása az ebollával kapcsolatos reakcióra, ez többször is szóba került az egész misszió alatt. A missziós program részeként két délutáni szekcióban foglalkoztunk arról, hogy két sikeres EU programot is bemutattunk az egyik az úgynevezett Prepar projé volt, a másik pedig a PASA program. A Prepar projektet az EDF regionális programja finanszírozza. Az EU erre mintegy 4,8 milliót euró, 4 millió eurót allokált. A projektet konkrétan a terepen az Expertise France ülteti át a gyakorlatban. Nyolc regionális járványügyi riadót és próbát tartottak, és igyekeztek kiépíteni a megfelelő ellenőrzés és megfigyelési rendszereket a korai feltárás érdekében. A másik program a PAZA volt, amely 29,5 millió euróval járult hozzá az egészségügyi minisztérium kapacitásának kiépítéséhez. Így kívánják javítani az anyasági és a gyermekegészség finanszírozási helyzetét Gíneában a misszió részeként meglátogathattuk a központi gyógyszerészeti és nemzeti laboratóriumot, és így lát, ugyanis ezek felelősek a gyógyszerek minőségi biztonságáért. Egy másik rész fontos beruházásokat vizsgált, amelyekre szor került az elmúlt időszakban az Ignis Dean Hospitalben hogyha Guinea egy eh, további járványjal szembesül, természetesen számos lépésre van szükség, hogy erre biztonsággal reagáljanak hosszú távon. Ami a jövőt illeti, tájékoztattak bennünket arról, hogy az EU eh, e célja az, hogy eh, egy, az eddigi módszerektől letérjen a támogatásban, és költségvetési támogatást kívánja erősíteni. A PÁZA 2-es programban valósul ez meg, amely 23 millióra szárnak, ezt éppen előkészítik. GIZ és az Expertise France fogja konkrétan a technikai támogatást biztosítani. A misszió során megvitattuk az egészségügy, egészségügy és az közegészségügy helyzetét, illetőleg a nők nemi szervének csonkítását, mint fontos problémát. Annak ellenére, hogy idevágó törvényeket hoztak, még mindig igen nagy száma, 91%-ban fordul elő ez a jelenség. Ebben a kérdésben tájékoztatást kaptunk az UNFPA és az UNICEF jelenlévő képviselőitől ami pedig eh, a következő lépéseket illeti, továbbra is hozzájárulunk költségvetési eszközökkel az megújításhoz és az infrastruktúrális fejlesztéshez. Egyébként pedig jövőbeli reakciós stratégiák kialakítására is nagy súlyt kívánunk helyezni. A devében, amint szakbizottságban továbbja, továbbra is úgy látjuk, hogy érdemes sürgetni a következő több éves pénzügyi keretben az egészségügyre és az oktatásra fordítandó támogatásokat és a Global Public Goods and Challenges keretprogramban pedig továbbra is erősíteni kívánjuk a nemzeti egészségügyi rendszert, miközben támogatást kívánunk biztosítani a globális vertikális egészségügyi kezdeményezésekhez. A delegáció nevében pedig szeretnék köszönetet mondani a guineai EU delegációnak, hiszen megfelelő támogatást kaptunk az előkészületek és a lebonyolítás során és ide tartozik még természetesen a saját személyzetünk is, akik végig segítettek bennünket a delegáció lebonyolítása során és előkészítése során. Azt hiszem az EU delegáció egyébként óriási munkát végez, kiváló munkát végez Kínában, segítettek bennünket az egész misszió során. Köszönöm szépen Norbertnek, tehát sikerült haladni, voltak beruházások az egészségügyi szolgáltatásokban hogy ne kerüljön se egy újabb járvány Azt hiszem, ezek pozitív fejlemények valóban. Minden pozit mindent összefoglalva ez egy, pozit, ez egy pozitív dolog. Javulnak, fejlődnek, nagyon elkötelezetten dolgoznak mindenek előtt a civil szervezetek, amelyekkel találkoztunk, vagyis elmondhatjuk, hogy pozitív eh, reakciókat láttunk, megtanulták a leckét, lemondták a következtetéseket, de pénzre szükség van, tehát még nem minden tökéletes. Teresa. Sár Görenc, aki szintén előadó, hogy, és aztán Sierra Leone, vagy, mm, de először Sár Görenc. Egy kérdésem lenne. Kérde, készítettek-e értékeléseket az ebola válság kezdete óta, és a WHO mit mond e témában, mióta kitört az ebola válság? És a term review, a félidős értékelésnek a keretében az Európai Bizottság milyen előre lépésekről számol be, mi az, ami nem elégséges, és mi az, ami fontos, tehát mit kell kielégíteni még, mert hát ez az érdekes a számunkra. Um, az Európai Bizottságnak is szót kapunk. Ugye hát vannak ajánlások az ebből a jelentésben, hogyan tudunk hosszú távon itt eredményesen működni. Emlékezzünk adott esetben egy vakcinát, egy oltást is alkalmazni lehetne. Úgy tűnik, hogy ha kitör a válság, akkor költünk az oltásra, aztán amikor um, lecseng az első válság, akkor ezt visszafogjuk. Tehát eh, az Európai Bizottság mit gondol erről? Sierra Leone eh, egy másik eh, téma az ebola kapcsán. Köszönöm szépen, Linda. Well, I can, I can speak English or, or, or... Angolul vagy spanyolul. Spanyolul is beszélhetek. <coughs> Decirles que he tenido ocasión de, de tratar con este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 a Sierra Leonai prostitícióból kikerüljenek az asszonyok, és minthogy számos ö, egyéb esemény is történt, vannak olyan videók is, amelyeket át tudok adni, és hát rendkívül nehéz feltételek között lehet csak pacifikálni ezen helyzeteket, és hát ezek a lányok, asszonyok önmagukban az utcán maradnak ki az ebből a válság óta, és hát gondoljunk arra, hogy ezek kislányok, ezek 16-17 évesek és hát a prostitúcióra kényszerülnek, mert ez az egyetlen megoldás arra, hogy valamilyen jövedelemhez jussanak, és hogy valaki egyáltalán foglalkozzon velük, valamennyire felkarolja őket. Tehát ez ismert történet, és hát találkoztunk több mint 200 olyan lányjal, akik egészen iszonyatos dolgokat éltek meg, egy kis film számol erről be, és hát ott vannak a kínai vállalkozások, melyek beruháznak, és hát a prostitúciónak ez is egy táptalaja, és hát ugye az egyesek dolgoznak nappal, és aztán mindez egyszerűen iszonyatos és hihetetlen. Egyesek egyszerűen ki sem mernek menni az utcára ugyanakkor, mert tudják, hogy mihez már kilépnek az utcára, akkor a prostitúcióra kényszerülnek. Én azt hiszem, ezt ki kell emelnünk. Tehát Sierra Leone rendkívül nehéz helyzetben van, erről már beszéltünk máskülönben, de hát ki kell tekintenünk más irányba is, de hát ma délőtt szó esett Sierra Leonen kívül Szudánról is. És vajon nem lehetne átadni ezt a kis filmet, a jelentést, a egyik könyvet is, amelyet már megjelent az Európai Bizottságnak. És akkor, amikor gyermekeknek a kizsákmányolásáról esik szó, milyen a legkülönbözőbb formában például a dolgo, munkavégzés során, tehát hogy munkára kényszerítik őket, akkor ez mind-mind aggasztó téma, és ugyanígy a prostitúció is. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan téma, amelyet foglalkozni kell, és tudom, hogy amikor az ember misszión vegy részt, akkor vannak olyan témák, amelyekhez kevésbé kerül közel az ember, ilyen a prostitúció is, de ha az ember végig gondolja a dolgokat, akkor hát át kell látni mindezen szempontokat is, és azt is, hogy hát nagyon összetett kérdés körül van szó, a kérdés tehát továbbá az, hogy hogyan lehet tovább lépnünk. Egy biztos, hogy a gyermekprostitúciót meg kell tiltani. Be kell tiltani, és ezt ki kell hangsúlyozni véleményünk szerint. Köszönöm az Európai eh, Bizottságnak a Spotlight kezdeményezése éppen eh, arra szolgál, hogy a nagyon fiatal nőket, fiatal lányokat eh, megvédje, és Ugandában is nagyon sok olyan fiatal lány van, aki kikerült a családjából, illetve Dél-Szudánból érkeztek Ugandába, és rendkívül uh, sérülékenyek, veszélyeztetettek. Itt, a, itt van az Európai Bizottság, más nem kért szót. Tessék! Eva Tomaszewska a másik képviselője, munkatársa a bizottságnak. Köszönöm szépen! Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a gíneai egészségügyi kezdeményezésünk iránt érdek érdeklődnek, ami az értékelést illeti. Minden projektünk időközi és végső értékelést kap. Tehát van egy átfogó értékelése annak a támogatásnak, amit nyújtottunk, nyújtunk az ebola válság kapcsán. De, mint említettem, a gínai támogatásunk két szakaszban valósult meg az első szakasz után értékeltünk, és megpróbáltuk levonni a tanulságokat a második szakaszhoz, és ennek a megvalósítása kezdődik most. A projekt támogatás mellett egy struktúráltabb költségvetési támogatás felé mozdulunk el. Fő jelzőszám az egészségügyi szektornak nyújtott költségvetési támogatás. Ahogy a jelentés is jelezte, nagyon alacsony, két os támogatásról indultunk, most már 7%-os a költségvetési támogatás a végrehajtás szintjén, ami ugye mindig eltér és a másik dolog az, hogy az egészségügynek nyújtott támogatás évről évre növekszik, az egészségügyi szektor kapacitását próbáljuk növelni annak érdekében, hogyha újabb válság alakul ki tudjanak reagálni, vagy a hétköznapi tevékenység ellátása is javulhasson ami a szaléziánus szerzetesek projektjét illeti. Spanyolul folytatja. Tehát a nők elleni erőszakról egy nemzeti, illetve több regionális program is szól. Most egy új kezdeményezést kívánunk tenni az ENSZ keretében, az UNN és az UNSPA támogatásával, illetve az UNICEF is részt vesz ebben, ugye országonként, illetve globálisan és költségvetés alakul. Köszönöm. Van itt még valaki az Európai Bizottságtól? Az ECO-t én a külügyi szolgálattól vagyok. Van-e valami hozzá tenni valója? Igazából nem sok, csak szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a pozitívumokat megemlítették, azt, hogy az EU által nyújtott támogatás az ebből a válság után nagy elismerést kapott a politikai oldalon természetesen küzdenünk kell a női nemi szervek megcsonkítása ellen, illetve a Spotlight programot próbáljuk továbbvinni. Nincs további hozzá tenni valam. Kongói Demokratikus Köztársaságban éppen most tört ki egy újabb ebola járvány, úgyhogy nagyon fontos tudni, hogy mi történt a legutóbbi esetben a többi országban. Valószínűleg érdemes többet szánni az egészségügyi rendszer támogatására. Kongói Demokratikus Köztársaságban zajló folyamatokat figyelnünk kell. Ugye a védőoltások ról is szó volt, három évvel teltével jó lenne tudni, hogy a védőoltási programot tovább vitték-e. Andrew Kaitis biztos tárgyalt a gyógyszercégekkel. Úgy gondolom, hogy a három-hat hónapos intenzív média jelenlét a kutatásokról ugye már a múlté. Norbert, van-e valami hozzátenni való ehhez? Ähm, talán még egy néhány pont részemről. Glaube, wir machen einen guten Job, wenn wir weiter. Azt hiszem, hogy jó munkát akkor végzünk, ha továbbra is proaktívan lépünk fel. Azok a tanulságok, amelyeket levonunk az ebolából, és hát az ország is levont, Természetesen ezeket átültetik a gyakorlatba, persze túl lassan, kevésbé hatékonyan véleményünk szerint, de a szándék megvan. Éppen azt hallottuk az imént, hogy a költségvetésben, a kínai költségvetésben eh, az erre szolgáló összeg meg négyszerződött, az előirányzat, amit szerepel, és ez egy jó jel, hogy meg négyszereződött és ehhez a megfelelő költségvetési támogatást meg lehet adni, hogyha a struktúrák is javulnak. Összesen 4000 plusz embert vesznek fel az egészségügybe, ez a helyes válasz, úgy gondolom, mert az orvosok kiképzése azért hosszú idejű dolog. Kisebb egészségügyi központ, központok kint a terepen, a vidéken, ez a helyes út, és akkor európai know-how-t kell hozzáadni civil szervezetek részéről Európából, és ez jó dolog. Charles a helyes evaluációra, értékelésre hívta fel a figyelmet, de szerintem ezt meg kéne tenni egyébként az egészségügyi világszervezet bevonásával is, ezt el kéne várnunk lényeges haladást sikerült elérni a gyógyszerek elosztásánál. Gyorsan tudnak reagálni majd a járvány kitörésekor. Az ebola idején ez nem működött jól. Most vannak megfelelő reakciós minták, amennyiben járványra kerül sor. Mondok egy példát, most a központnak elég autója van ahhoz, hogy eljuttassa a gyógyszereket vidéki elhagyott térségekbe is ez régebben nem volt meg ez a lehetőség, tehát az infrastruktúrával is számolnunk kell itt, illetőleg az a kérdés is szóba került, hogy fiatal emberek, akiket érint az ebola, akik, hogy mennyire eh, stigmatizáltak, hát őszintén szólva olyan konkrétan nem tudtunk erre rákérdezni, de hát a stigmatizáció, a kirekesztés továbbra is téma, és itt aktívnak kell maradnunk szerintem, hogy az integráció, reintegráció adott legyen lehetőségként. Két dolgot szeretnék még aláhúzni. Egyrészt azt, hogy óriási hulladék gondjai vannak az országnak egy országban. Én még talán sose láttam annyi hulladékot, mint Konakriban. Elképesztő, ami ott van. Milliók élnek ott a szemét közepén most jönnek az első lépések, erőfeszítések, van egy bizottságuk végre, amely első megközelítéseket alkalmaz, de hát ha látjuk, hogy hogy élnek az emberek, akkor csak csodálkozni tudunk, hogy további járványok nem voltak ott mindeddig. Vagyis a szemét probléma megoldása óriási problémát jelent az egészségügy összefüggésében is egyszerűen katasztrófára került sor például azért is, mert ahogy 10-12 ember halt meg egyébként, mert ástak egy ilyen szeméthegyben, és ez megcsúszott, és maga alá temette az embereket. Azóta a hulladék és a hulladék ártalmatlanítása egy téma. Nos, hát ennyi. Ezt is fel kell venni a témáink közé, mert az egészségügyi nevelés részévé kell ezt tenni és az utolsó pont a három ország Sierra Leone, Liberia és Guinea kérdése, a három ország, tehát fontos, hogy stabilabbá válik a politikai helyzet. Gineában viszonylag stabil a helyzet, egy sor olyan miniszter van, aki Egyesült Államokban vagy Európában tanult, struktúráltan gondolkodnak, és Sierra Leonából egy politikai hatalomváltásra került sor, harc nélkül, hogy úgy mondjam, ez egy pozitív dolog, és hasonló a helyzet Libériában is, ahol szintén hatalomváltásra került sor, tehát azt gondolom, hogy ha a politikai helyzet tovább stabilizálódik, az nagy előnyt jelentene mind a három ország számára. Okay, thank, thank you, Norbert. Köszönöm szépen Norbert, és mindenkinek köszönöm, aki részt vett ebben a folyamatban, és folytatni kell az egészségügy nyomon követését. Köszönöm szépen, most akkor behívhatjuk a biztos urat a 12-es napi rendi pont megbeszéléséhez. Kedves kollégák, folytatjuk a 12-es napi rendi ponttal. Ez egy fontos kérdés, a struktúrát párbeszédet folytatjuk a biztos úrral a jövő évi munkaprogram kapcsán Nehéz elhinni, hogy ez az utolsó éve a parlamenti ciklusnak, illetve az utolsó teljes éve az Európai Bizottságnak biztos úr, gyorsan repül az idő. Az ebola válság előtt beszéltünk először önnel, ugye akkor kezdődött a parlamenti ciklus, aztán Neuser úr Gínában járt, de hát ez a három év úgy elrepült, a ma délutáni vita eh, célja az, hogy az elmúlt években felvetődött problémákat beszéljük meg, a vészhelyzet esetén a gyermekek iskoláztatása, illetve a különböző válságok esetén milyen oltalmazó, védő támogatást lehet nyújtani, Ugandára gondolok itt, illetve az ECO éves támogatására, segélyezésére, tehát a múltra vonatkozó kérdések, illetve új programok jönnek a képbe júniustól, illetve a több éves pénzügyi e, keretről most folyik a tárgyalás, nem tudjuk, hogy lesz-e új humanitárius támogatási program, azt tudjuk, hogy lesz új fejlesztési program. Emlékeztetném a kollégákat arra, hogy Szilindész biztos úrral ma beszélgetünk, holnap Nimice biztossal folytatunk vitát és ezután egy javaslatot fogunk tenni arra, hogy nekünk mik a prioritásaink és az elnökök értekezletének, illetve bizottsági elnökök értekezletének ezt meg fogjuk küldeni. Biztos úr, öné a szó. Köszönöm szépen, Linda, köszönöm, kedves kollégák, nagyon örülök, hogy itt lehettek önökkel ma, és tudják, hogy a struktúrált párbeszéd nagyon hasznos volt abból a szempontból mindig is, hogy eszmét cseréljünk az EU működéséről, szakpolitikai prioritásairól, a humanitárius segélyezésben, illetve a válságkezelésben ezek az én területeim. mint tudják, az önök tanácsai, az önök együttműködése mindig is nagyon fontos volt számomra az elmúlt négy évben. Kiváló volt az együttműködés közöttünk, tényleg. Van egy további okom is ma arra, hogy ezt mondjam. A legutóbbi struktúrált eh, párbeszéd alkalmával a válságkezelési dokumentumokra kérdeztek rá. Azt mondhatom, hogy az egyik pozitív rögeszmém ez a téma, és ma örömmel mondhatom, hogy teljesítjük a kérésüket, és most pénteken a bizottság elfogadja a leges legelső hivatalos EU dokumentumot a válságkezelés keretében nyújtott oktatási támogatásról. A legjobb gyakorlatok, célkitűzések szerepelnek benne, illetve természetesen az, hogy további erőforrásokat lehessen bevonni, erősíteni lehessen az együttműködést, és alakítani lehessen a globális ágendát, ez is nagyon fontos. Az elmúlt három-négy évben az Európai Unió világszintű vezető szerepet kezdett betölteni a válsághelyzeti oktatásban. Köszönöm a politikai és a költségvetési támogatást önöknek, és megragadnám az alkalmat arra is, hogy az ECO főigazgatóságnál dolgozó kollégáknak is köszönetet mondjak, illetve mindenkinek, akik a világban ezen dolgoznak. Ez egy nagyon komoly eredmény. A másik pozitív fejlemény szeretném hangsúlyozni a finanszírozás. Az Európai Bizottság éppen most fogadta el a következő több éves pénzügyi keretetet javaslatát. Mindjárt tudjuk, hogy ez egy nagyon bonyolult összetett folyamat, mert elvesztünk egy nagy befizetőt, az Egyesült Királyságot, de ezt a csalódást lehetőségként kell kihasználni, gondoskodni kell arról, hogy konkrét válaszokat tudjunk adni a jövőbeli kihívásokra. Nyilvánvaló, hogy bizonyos területeken csökkenteni kell a kiadásokat, sajnos ez elkerülhetetlen de ez nem jelenti azt, hogy szem előtt tévesztjük, hogy mi a fő célunk. E nehéz körülmények között az Európai Bizottság erőteljes jelzést kíván adni a humanitárius költségvetés 30%-os növelésével. Erre nagy szükség van, Mint tudják, napról napra növekszik a szükséglet a humanitárius segítségnyújtásban, és az önök támogatása kulcsfontosságú lesz a tárgyalások során. Erősen hiszek benne, hogy a 30%-os növekedés nagyon fontos, különösen a Brexit utáni időszakban. Egy másik pozitív jel a polgári védelemben két 100 millió eurós éves keretet javasol a bizottság, ez egy szerény növekmény, annak érdekében, hogy az EU szintű természeti katasztrófákra megfelelő választ tudjunk adni akkor, amikor kollektív reagáló képességünket javítanunk kell egy sor kihívás fényében. Mint tudják, az éghajlatváltozás hatásai drámaian megnövekedtek. Kedves kollégák, három nagyon jelentős pozitív jelzést tehetünk tehát a közös kihívásaink, a közös felelősségi területünk eh, vonatkozásában, és úgy gondolom, hogy ezt az évet lelkesen kezdhetjük meg annak érdekében, hogy ne csak a megszokott eh, problémákkal birkozzunk meg, hanem a meglepetések se érjenek készületlenül mennünket. Most szeretnék az operatív kihívásokról beszélni a terepen. Sajnos a humanitárius szükségletek nem csökkentek az elmúlt 12 hónap során, hanem napról napra növekednek, emelkednek, a közelkeleti tevékenységünkkel kezdeném. Ez a szomszédságunkban van, ugyanakkor a legdrámaibb fejlemények zajlottak ott a közelmúltban, ugyanakkor mindenképpen elkerülhetetlen morális kötelezettségünk is, hogy odafigyeljünk erre a régióra. Szíria nyolcadik évébe lépett a polgárháború. Több mint 13 millió szíriai szorul humanitárius segélyre, védelemre, alapvető mm, dolgokhoz való hozzáférésre. Ostrom állapot van több helyen, biztonsági uh, kockázatok és a humanitárius munkások is veszélyes körülmények között dolgoznak. Nehéz időben megadni a segítséget. A szíriai konfliktus miatt az országon belül és a régióban is tömegesen hagyták el az emberek az otthonukat. Törökországban, Jordániában nagyon sok menekült e, talált otthonra. Um, a befogadó országok kapacitásaihoz képest aránytalanul nagy ez a szám. Például Libanon lakosságának 40%-a ma menekült, segítségre szorulnak ezek az országok. Gondoljanak bele, ennyi menekült egy ennyire törékeny országban, egy ennyire illékony politikai rendszerben az elmúlt hetek választási eredményei, még ha pozitív reményt nyújtanak is. Az ESSM támogatásról beszélnék. Nagyon fontos ez a vész, biztonsági háló, a Törökország transfer, 3,8 millió menekült él Törökországban. Törökország a legnagyobb befogadó ország ez a program. Több mint 1,3 millió menekültnek nyújt támogatást. Történetünkben, történelmünkben ez a legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akció. Többször jártam Törökországban, monitoroztam a fejleményeket a terepen, és büszke vagyok erre a programra, mert ez modellértékű, abból a szempontból, hogy a menekülteknek hogyan lehet úgy segítséget nyújtani, hogy méltóságban élhessenek, illetve hogyan lehet megtalálni a befogadó és a menekült közösségek között a harmóniát. Az ESSM abból a szempontból is kiváló program, hogy az oktatás fontos szerepet kap. Néhány héttel ezelőtt szerveztük a második brüsszeli Szíria konferenciát, mint tudják. 6,2 milliárd eurót sikerült gyűjteni az EU és a az EU tagállamai megint a legnagyobb donorokként szerepelnek, 77%-át teszi ki a kötelezettségvállalásunk az összes adománynak. A szíriai válságban mi vagyunk a legnagyobb donorok tehát, de sajnos a szíriai konfliktus csak az egyik kihívás a régióban a jemeni konfliktusnak rettenetes, romboló hatása van ebben a má egyébként is szegény országban. Majdnem 70%-a a jemeni lakosságnak segítségre szorul. El tudják képzelni, hogy micsoda nélkülözés van ebben az országban? A bizottságnál éppen Donio Guterres, Tonio Guterres ENSZ főtitkárral ebédeltünk, a szírválságról, a jemeni válságról is szó volt, és ő pozitívan ítélte meg a tárgyalások folytatását a kulcsfontosságú szerepvállalók között, hogy új formátumban indulnak újra ezek a tárgyalások de azért óvatosak vagyunk, mert Jemenben a helyzet sajnos gyakran szolgáltat fájdalmas meglepetéseket, de a múlt hónapban a jemeni donor konferencián az EU és tagállamai újra megmutatták, hogy hisznek a szolidaritásban, Jemen vonatkozásában is. A tagállamokkal együtt 500 millió dollárról döntöttünk. A teljes kötelezettségvállalás mintegy 30%-át teszi ez ki. Kedves kollégák, a különböző konfliktusok, közelkeleti konfliktusok humanitárius következményei közvetlenül kihatnak Európára is. Önök jól tudják, hogy nagyon különböznek a vélemények ezzel kapcsolatban Európában, az intézményeinken belül is, ezt el kell ismernünk. A menekült válság különösen Görögországban minden korábbinál súlyosabb dimenziókat öltött. Olaszországban is, de Görögországban különösen Görögországban első fordult elő, hogy az EU-nak vészsegélyt kellett nyújtani egy EU tagállamnak. Köszönjük az önök támogatását. Új jogszabályt kellett nagyon gyorsan alkotni, és ezt nagyon gyorsan sikerült megvalósítani. Fontos segítség volt ez Görögországnak. A múlt héten ott jártam megint, Őszintén szólva, minden látogatás esetében tapasztalok javulást a terepen, különösen a szárazföldi részen, miközben az égei szigeteken, különösen Lesboszon nagyon rosszak továbbra is a körülmények. A görög hatósággal, a görög kormányjal Folyamatosan igyekszünk javítani az együttműködést, különösen az égei szigetek vonatkozásában. A múlt héten több menekült érkezett, mint korábban. Különösen az Evroszi korridoron, vagy szoroson keresztül. Szerencsére tegnap este beszéltem Dimitri Cvicász új miniszterrel, aki azt mondta, hogy javult a helyzet, kevesebben érkeznek. De azt tudják, hogy résen kell lennünk, hogy kezelni tudjuk az újonnan érkező menekültek helyzetét. Én optimista vagyok a görögországi helyzettel kapcsolatban, különösen a kontinentális helyszínekkel kapcsolatban az Estia kiváló projekt, amit beindítottunk, és ami lehetővé teszi a partnerekkel való együttműködést. Több mint 35 ezer emberhez tudott eljutni ez a segítség. Irak. Folytatjuk. Irak támogatását is Irak eh, ugye megharcolt és elnyerte a szabadságát, eh, a terrorizmus, a gyűlölet, a Daesh eh, erőszak cselekményei ellen. Meg vagyunk győződve róla, hogy folytatni kell az erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy az ideológiai eh, szintéren is legyőzzük eh, a Daest. Ez nem könnyű. Múlt vasárnap demokratikus választásokra került sor. Bízom benne, hogy ez új kezdet lesz az ország számára. Egy újabb kiinduló pont, rajtkocka, aztán majd meglátjuk. Irakban 350 millió euró volt a humanitárius segítségnyújtásunk összege 2015 óta, és 2018-tól új keret nyílik meg. A közel-kelettel kapcsolatban végül a palesztínai helyzetről beszélnék. és természetesen a folyamatos humanitárius munkánkról ott az ENSZ főtitkárral ezt a helyzetet is megbeszéltük. Tényleg bizalmas légkörben. Mint tudják, az Európai Bizottság támogatásának a többsége a NIR főigazgatóságon keresztül jut célhoz. Az ECO főigazgatóság 24 millió euróra növelte nemrégiben a 2018-as fejlesztési támogatást, és az ENSZ ügynökségekkel együttműködve valósítjuk meg a legégetőbb humanitárius szükségletekre reagálva ezt a támogatást. De az én személyes legnagyobb aggodalmam a gázai jelenlegi erőszakos cselekménysorozat és a fiatalok, gyerekek halála, amit láthattunk az elmúlt napokban, egy már is reménytelen helyzetet rontanak tovább ezek az események. És persze könnyen láthatjuk, hogy a közelmúlt fejleményei miatt a helyzet napról napra romlik. és továbbra is globális fenyegetésnek minősül. ahogy Federica Mogherini főképviselő asszony a legutóbbi nyilatkozatában kimondta, Izraelnek eh, tartózkodnia kellene az aránytalan és túlzott erő alkalmazásától. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos nyilatkozat, és persze a Hamásznak gondoskodnia kellene arról, hogy a tüntetések ne legyenek erőszakosak. Ez egy, egy, egy kiegyensúlyozott nyilatkozat a főképviselő szájából, mert az Európai Uniónak fenn kell tartania a fő szerepét, vagyis hogy konstruktív tárgyalópartner maradjon, különösen a Trump adminisztráció döntése után. Kedves barátaim, most Afrikáról szeretnék beszélni. Voltam a Kongói Demokratikus Köztársaságban március végén, a Bágyi kórházban jártam, Mugeje doktor eh, a díjjal elismert eh, orvos munkáját láthattam a terepen, kiváló munkát végez, és eh, természetesen nagyon fájdalmas tapasztalat ennyi nőt látni, akiket szexuálisan agresszáltak. Büszke vagyok, büszke voltam rá, hogy az Európai Unió mennyi támogatást tud nyújtani, és napról napra életeket tud megmenteni. Természetesen in, Moszkvában is tárgyaltunk a tormányjal, és egy néhány nappal később részt vettem Hollandóban, Hollandiában egy, egy konferencián. Nagyon sokszínű különbségek vannak. Mindenek előtt a kormány kimaradt az egyeztetésekből. Ennek ellenére egy milliárdot gyűjtöttünk egybe, ami nagy eredmény. Hogyha az emberekről beszélünk, itt egy súlyos válságról van szó. És ez most már nem annyira veszélyes, éppen a Donald konferencia miatt azt gondolom, hogy nagy eredményeket értünk el, és hát mi is vendéglátok voltunk részben, a meghívók között voltunk, és azt gondolom, hogy ténylegesen sikerült pozitív hangulatban fellépni a nemzetközi közösségben Szeretném megragadni az alkalmat, hogy beszéljek az ebola újbóli kitöréséről Kongóban, a Demokratikus Köztársaságban. Szorosan figyelemmel kísérjük a helyzetet. A WHO jelenlévő, a WHO vezetőjét is, és a helyi vezetőit is megkerestük, és gyors segítséget kínáltunk a terepen, és az európai egészségügyi támogatásra szükség van, ne legyünk önteltek az ebola kapcsán soha. Meg, megtapasztaltuk Nyugat-Afrikában három évvel ezelőtt, hogy miről szól ez a betegség. Ügyelnünk kell, ébenek kell lennünk, ez az én üzenetem. És mégiscsak el kell, hogy mondjam, hogy a főigazgatóval egyeztetve a WHO-tól mindeddig ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet. Persze nem kívánjuk elbizakod, elbizakodottnak lenni. Aztán a szárazság újra több millió ember szorul Szomáliában, Etiópiában és Kenyában élelmiszer segélyre, és hát a helyzet súlyos Dél-Szudánban is ismerik, Dél-Szudán esetében az én álláspontomat, ez egy gyalázat, ami ott történik a terepen. Annyira sötét a helyzet, hogy sok millió ember ö, ö, szorul rá a humanitárius segítségnyújtásra. Azt gondolom, hogy az, ez az emberiesség, hogy ember, az, az emberség szempontjából ez egy lehetetlen dolog aztán mm, február közepén jártam a, egy további országban, ahol találkoztam számos vezetővel, és együtt megállapítottuk, hogy a biztonság a fő aggodalom. Sierra-ról beszélünk. Az egyik legfőbb legveszélyesebb hely az egész világon a humanitárius segítségnyújtók számára. És hogy nem eléggé figyelnek erre a válságra, egyet értek az ön, a, önök ajánlásaival abban, hogy elkötelezettségünket mutassuk be Sierra kapcsán, és erőfeszítéseket kell tennünk, hogy segítsünk ennek az országnak a kormányra is tárgyalunk, és a biztonsági szervekkel is, hogy megtaláljuk a lehető legjobb időpontot a látogatásra. Minden esetre állandó válság alakult ott ki, a klímaváltozás, a szegénység csak növeli a konfliktust, és ez távol tartja a prosperitástól és a békétől ezt az egész régiót. Nem engedhetjük meg, hogy folyamatos válság legyen, de látjuk, hogy Nyugat-Afrika meghatározza az új generációk jövőjét is. Ez persze nem csak Afrikát érinti, hanem Európát is. Tudjuk, a menekültek mozgása, beáramlása tart, és hát honnan jönnek, nagyon gyakran éppen ebből a térségből. Ázsiáról is beszélnünk kell, a Rohingya dolog, egy humanitárius katasztrófa. Egy évvel ezelőtt jártam Myanmarban, Bangladesben is jártam, 2017. októberében az úgynevezett mega kempet is meglátogattam Cox Bazarban, és rettenetes élmény volt, el kell, hogy mondjam. 600 ezer rohingya menekült van egy helyen, összezsúfolva élnek ott, 13-14 négyzetkilométeren. Ez hihetetlen. A rohingyák exodusza tovább tart Banglades irányába, és üdöközben Malajzia felé is. Myanmar és Banglades kormányok közötti megállapodás nem kerül át a gyakorlatba, nem vajtják végre az önkéntes és emberhez méltó elhelyezés nem adott egyelőre, ez rendkívüli kihívást jelent, és rettenetesek a körülmények. Európaiként nem tehetünk más, csak azt, hogy a támogatásunkról biztosítjuk ezeket az embereket, ez egy erkölcsi kötelezettségünk. Végül pedig szeretnék a dél-amerikai látogatásomról is beszélni, missziómról beszélni márciusban Kolumbiában láttam, szánt az elnöknek gratuláltam az elkötelezett és bátor fellépésért eh, a béke érdekében. Hosszú út lesz ez, eh, tudjuk, hogy a megbékélés az én hazámban is hosszú folyamat eredménye volt, eh, és az ő erőfeszítései a konkrét gyakorlati munkában nyilván időt igényelnek, Abszolút meggyőződésem, hogy türelmesnek kell lennünk, és a humanitárius projektjeink olyan közösségben működnek, amelyeket az erőszak is érintett, meglátogattam őket, aztán a venezuelai határvidéket is meglátogattam, láttam, hogy a venezuelai válság hogyan befolyásolja Kolumbia jelenét, az ellátást, például az egészségügyi ellátást, stb. Ez sok ezer ember mindennapi realitása ott a határ környékén. A határon találkoztam egy karakaszi nővel, egyszerűen azért, hogy oltásokat kapjon az újonnan született gyermeke számára. Találkoztam egy másik nővel is ott, aki Kolumbiába jött messziről, hogy eladja az ő, ő vagyonát, javait, hogy gyógyszert tudjon venni. Ez volt az egyik megrázó élményem. Aztán a látogatásom során további finanszírozást is kiletesbe helyeztem a projektjeik vonatkozásában, nem csak Kolumbiáról szólva, hanem Venezuelát is érintve. Mm, a humanitárius partnereinket segítjük ezen keresztül. Aztán egy néhány szó a nemzetközi együttműködésről és az emberi jogi területen. Az nemzetközi emberi jogok sérelme egy fontos téma, ami ellen fel kell lépnünk, nem lehet kivételt alkalmazni, és <coughs> számos területen a konfliktusok során az emberi jogok sérülnek, egy gyerekeket gyerekekkel szemben erőszakosan lépnek fel, szándékosan támadnak iskolákra és kórházakra, az mi segítőink, akik a terepen dolgoznak, az életüket kockáztatják, gyakran el is vezítik. Ez a humanitárius sötét helyzet egy vákumot tud létrehozni, amit mi nem tudunk elfogadni, és azok, akik felelősek, azok valamikor bíróság előtt kell, hogy feleljenek a tetteikért. Számomra ez egy elvi kérdés valahol. Egyszerűen annak, egyszerűen ezeknek az embereknek a bíróság előtt kell majd állniuk, ami pedig a nemzetközi emberi jogoknak való megfelelést illeti, ez egy alapvető elvárás és egy, egy elvi kérdés. Örülök annak, hogy itt a szakbizottságunkban jelen lehetek, és itt ebben a bizottságban mindenki hasonló módon gondolkodik és önök közül valamennyien elkötelezettek az emberi jogok mellett nemzetközi szinten is. Támogatni akarjuk ezt a nemzetközi jogot. A gender alapú erőszak számos polgári áldozatnak minden, a mindennapokat jelenti. A tudatosítás fontos, alapvető fontosságú, a gender alapú, a nemi alapú erőszak az mindenképpen fontos, és a partnerségei megállapodások során ezt figyelembe kell venni, a szerződésekben ezt meg kell jeleníteni az európai fejlesztési támogatások során ebben a témában fel kell lépnünk, és ez egy kiemelt szerephez jut majd a jövőben is. Köszönöm szépen Lindának a részvételt egyébként a ide e, szervezett konferenciánkon. Most pedig a második pillér, amiről beszélni akarok, az a polgári védelem. Mindenek előtt köszönöm a konstruktív megközelítést, a mentés kérdésében, ez, és köszönöm a vélemény elkészítését is az előadónak is, az mentés, ez műveleti javaslat természetesen, és egy politikai kérdés is összességében. És el kell, hogy mondjuk, a cél az, hogy egy erősebb Európát építsünk, amely védeni tud, amely életeket tud menteni, és elvekből indulunk ki, a szolidaritás és a felelősségvállalás elveiből. A portugál eset után elmúlt októberben Jean-Claude megállapította és visszaigazolta, hogy szükség van Európára, hogy többet kínáljon, mint az együttérzés. És ez teljesen igaz. A valóság azt mutatta, hogy a jelenlegi rendszerünk nem kielégítő. Úgy gondolom, a jelenlegi rendszer sok mindent elért, de hát eljutott a határaihoz és korlátaihoz. Elő kell készíteni, hogy mi történik. Ugyanis a klímaváltozás a játékszabályokat is meg tudja változtatni. Bármennyire is jó, ö, ö, szabályokat hoztunk létre. Egyébként a főtitkár is egyetért ezzel, hogy fel kell gyorsítanunk a klímaváltozásra való előkészületeket nem csak arról van szó, hogy embereket kell meggyőzni, hanem ö, tenni is kell valamit. A mentés az folytatódik, az mint akció, mint művelet, és ezzel az ügyel gyorsan kell foglalkoznunk, mert kedves kollégák, a következő katasztrófa már közeleg. Sajnos én azt hiszem, nem sokára megtörténik a következő katasztrófa, a klímaváltozás miatt sokakkal találkoztam a tudósok közül, és sokan felmérik a klímaváltozás következményét, és sajnos a helyzet rosszabb, mint mi hittük tulajdonképpen. Egyelőre most itt befejezném, és mint mindig várom a jó ötleteiteket, ötleteiket, javaslataikat. Nem csak ugyanabban a csónakban nevezzünk, hanem tényleg egy családhoz is tartozunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Szokás szerint a egy, még hosszabb lett a lista, hogy problémák vannak, és hát ez sajnálatos, és hát több súlyos, sötét helyzet alakult ki a világban. A ma délelőtt az ENSZ képviselő is jelen voltak, akik Szudánban képviselik az ENSZ-t, és bemutatták, azt hiszem Dél-Szudán, nem csak Dél-Szudánról van szó, hanem Szudánról magáról is beszéltek, hogy közelleg az ország teljes összeomlása gazdasági szempontból, ha nem kapnak támogatást, és mindig, ha mi itt összejövünk, látjuk, hogy többet kell tenni. Természetesen az EU-nak is vannak ilyen szándékai, hogy erősítse az ilyen irányú tevékenységét. Először Enrico Guerrero Szellum, és hát sokan jelentkeztek, de szállom kollégám, aki a humanitárius ügyekben előadó. Linda. Nagyon szépen köszönöm, Linda. Köszönöm szépen, Krisztus. Szögezzük le, hogy a felvezető elején arról lesz szó, hogy a struktúrált párbeszéd az európai párbeszéddel, az Európai Bizottságnak a képviselőjével, bizottsági képviselő mindig is pozitív volt. Igaz, hogy ő közös tevékenységeket végzünk, és egyes ilyen fellépéseink sikeresek voltak, különböző sürgőségi fellépéseknek a keretében, és sikerült nagyon sok ügyben szépen haladni. Tehát a felvezető után szeretném elmondani, hogy a DEVE szakbizottságnak az álláspontja mindig is abból állt, hogy a támogatásunkat fejeztük ki azon erőfeszítések mellett, amelyeket az Európai Bizottság, illetve mind biztos kifejt. Ezen kívül köszönetet szeretnék mondani a következőkért is. Nevezetesen azért, hogy a gázai övezetről is szótájtelt a palesztinai helyzetről, a közelkeletről. fontos feladatot töltünk be már régóta ebben a régióban, nevezetesen, hogy védelmezzük az embereket a humanitárius eljárásainknak a keretében. Biztosítjuk a túlélést a lakosság számára, olyan populáció számára, amely a szabad ég alatt él bezárva, és egy, mint egy virtuális, de ugyanakkor valós börtönbe zárva éli életét. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy milyen támadásoknak, rombolásoknak vannak kitéve, és azok a különböző támogatások, létesítményeket, amelyeket az Európai Unió folyósított, nagyon gyakran lerombolásra kerülnek politikai felelősség terhel minket, nevezetesen a tekintetben, hogy fékezzük, lefékezzük Izrael fellépését. Látjuk, hogy mit tett az Egyesült Államok és milyen konfliktushoz vezetett mindez, és ez nagyon hasonlít ahhoz, amit Ariel Sharon végzett annak idején, akkor, amikor a Mekkával kapcsolatosan, nagy Misével kapcsolatosan nyilvánult meg. És hát több ezer halott, illetve több száz, illetve több ezer halott volt egyik, illetve másik oldalon az izraeleket is érintve mindez. Mindez tehát messze menően érint mindenkit, még nyilvánvalóan akkor is, hogyha a gázai jövezetben élőket sokkal inkább és közvetlenül sújtják ezek az események. Linda is, ön is utaltak arra a válságra, amely az első nagy, speciális, specifikus ebola válság volt, amelyel ön biztosként szembesült. Eljutottunk oda, hogy most egy új epidémia van elterjedőben, és teszem fel a kérdést, hogy milyen fajta egészségügyi, stabil, struktúrált egészségügyi rendszernek a kiépítésére van lehetőség. Ugye nagyon sürgős, hogy gyorsan lépjünk fel akkor, amikor kitör egy ilyen válság. De ki kell emelnünk azt is, hogy a megelőzés területén az oktatás, a nevelés is rendkívül fontos szerepet tölt be, hogy ilyen katasztrófákat behatároljunk vagy megakadályozzunk. Tehát a nevelés, oktatás, sürgős fellépés, figyelembe véve az Európai Bizottság kommunikációs közleményét is, vagy közleményét is, a megezelés, a különböző konfliktusok esetében, és a különböző olyan eszközök, amelyek tájékoztatást biztosítanak, elkerülendő a kockázatos fellépéseket, magaviseleteket a populációk esetében, amely kockázatos fellépések elő segíthetik a betegségeknek, a járványok terjedését. Az együttműködés az Európai Unióban, többek között a humanitárius fellépés keretében az utóbbi négy évben fontos volt, de kitekintenünk is kell a jövő irányában. Mint ö, tudják, léteznek különböző fejlesztési és humanitárius finanszírozási eszközök, és ismertek a jövőre vonatkozó ilyen eszközök, erre most nem térnék ki részletesebben, jól lehet jelentéstevő voltam e témában. Ami fontos most nem is annyira a múlt, mint az, hogy előre nézzünk és értékeljünk. Jelenleg kettő értékelés zajlik. Az egyik ugye most májusban zajlik, és a 2012-16-os humanitárius segélyezésre vonatkozik. És ha jól tudom, az Európai Bizottság most egy munkadokumentumon is dolgozik, amelyben majd tárlani fogja az eredményeit ennek az értékelésnek. A következő hetekben fogjuk megismerni, ha jól tudom, ezt a közleményt, és kérdezném azt, hogy már most tud-e számunkra szolgálni néhány elemmel azzal kapcsolatosan, hogy mi lesz ebben az értékelésben, melyek a legfontosabb pontjai, tehát a 2012-2016 periódusában megnyilvánult humanitárius segélyezés tekintetében. Ezen a héten az Európai Bizottság tárgyalt a különböző partnereivel a tekintetben, hogy a humanitárius segélyezés és a fejlesztés között milyen kapcsolatok léteznek, létezhetnek. E tekintetben kíváncsiak lennénk arra, hogy milyen fajta áttekintést tud már most adni erről a témáról. Ami pedig a humanitárius csúcs találkozót illeti világviszonylatban, Nos, én részt vettem azon a konferencián, amely a természetes kockázatok kezelésével foglalkozott Mumbai-ban, és általában véve a humanitárius segélyezéssel. Azt a következtetést vontam le, hogy a csúcs értekezett egy periódikus értékelési rendszert kíván előmozdítani, és ez el is indult ez a folyamat néhány eh, évvel később eredmény eh, volt ettől várható, aztán Genf következett. Egy olyan fajta mechanizmusról van szó, amely lehetővé teszi, hogy áttekintsük hogy a program, a stratégia hogyan nyilvánul meg, hogyan valósul meg. Na most ez a kockázat kezelő mechanizmus ugyanakkor nem tudjuk, hogy hol tart a tekintetben, hogy Isztambulban milyen kötelezettségvállalások történtek, illetve hogyan tartották azokat be. Tehát van a nagy megállapodás, és akkor ezen kívül konkrétabban fontos lenne tudni az, hogy milyen konkrét elkötelezettségek születtek az Európai Unió részéről többek között. Fontos lenne az is, hogy hasznos értékelést kapjunk, még ha nem is olyan kötelező módon, mint Szutály esetében, de mégis fontos lenne azt látnunk, hogy hol is tartunk a folyamat. Ez rendkívül fontos lenne a humanitárius segélyezés tekintetében. Nagyon lényeges lenne, hogy a források jelentősebbek legyenek, és tekintélyesebb, és ezen kívül tartósak legyenek, több éves finanszírozást biztosítandó, mert ha nem így van, akkor ugye nem valósul meg a kellő hatékonysága hat hónapos támogatásokra, megújuló támogatásokra gondolok. Most látérek a több éves pénzügyi keretre. A jelentésemben erre is kitértem, és jeleztük, hogy a szakbizottságunk kiállt amellett, hogy a humanitárius segélyezés forrásai együtt kell, hogy járjanak az Európai Bizottság külső fellépésének és tevékenységének a racionalizálásával. Ezt rendkívül lényegesnek tartjuk, és úgy látjuk, hogy a e tekintetben nem teljesen azonos hullámhosszon mozgunk. Nagyon lényeges az, hogy önálló eszközről legyen szó, és hogy meglegyen a saját eljárása, de ugyanakkor úgy kell, hogy a dolgok működjenek, hogy párhuzamosan más források, más eszközök is megnyilvánulnak, gondolok itt a közvetlen humanitárius segélyzésre, humanitárius válsághelyzetek esetén. Ha megvan a kellő mozgástére tekintetben, a kellő rugalmasság, akkor a 30-40 százalékos éves növekedést jobban fogjuk tudni kezelni, legalábbis azon információk alapján, amelyeket az Európai Bizottságtól ez idáig kaptunk. Az Európai Parlament álláspontjának a kialakítása tekintetében számíthatnak a szakbizottságunknak a támogatására azért, hogy mind az éves költségvetés, mind pedig a több éves kitekintés tekintetében az erőforrások növekedjenek a humanitárius segélyezése biztosítva. Ezen kívül tulajdonképpen nem akarom hosszabbra húzni, mert nyilván más kollégák is hozzá kívánnak szólni, de mégis röviden hadd tegyek fel egy következő kérdést. Milyen változtatásokat terveznek, amennyiben terveznek ilyet? Amennyiben negatívak az előrejelzések, mégpedig az Európai Fejlesztési Alap költségvetésével kapcsolatosan. Ugye ezt a forrás nagyon gyakran a sürgős esetek, a sürgős válságkezelésre használják fel, de a kitekintések mit mutatnak, illetve milyen úton halad tovább az a törekvés, hogy ez a forrás bekerüljön az Európai Unió költségvetésébe, az általános költségvetésébe. Ezen kívül köszönetet mondanék mindazon szavakért, amelyeket a humanitárius válságokkal kapcsolatosan mondott. Sajnos rendkívül sok ilyen van a világ különböző részein, és hát várjuk jövő hétfőn önt Madridban. Ugye ez egy ideális helyszín azért, hogy a hétvégét is ott töltse, amennyiben ez megadatik önnek, de ha nincs erre lehetősége, akkor is mindenképpen hétfőn reggel találkozunk a Madridi Központi Parkban, és hát nyugodtan hozom tavaszi ruházatot, mert mint tudják, ha az április szeles, akkor akkor utána a május már gyönyörű lesz Madridban. Go and see the beautiful Retiro in Madrid. Hát sok szabad ideje legyen a biztos úrnak, és megnézhessen minden szépséget Madridban. Köszönöm szépen, Enrique. Uh, ki szeretne a felszólalók közül tényleg beszélni? Bogdan Venter, a Sanchez, Teresa Jimenez, Elish Line, Charles van-e önök közül valaki, aki szeretne hozzászólni Bogdán Vente? Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon köszönöm a biztos úrnak, hogy eljött, és ma eszmét cserél velünk, ahogy említette, közel-kelet, Afrika, Ázsia, Latin Amerika, mind a négy térség súlyos problémákat vet fel, ha különbözőeket is. Időnként drámai a helyzet, a biztonság alapvető szempont, a humanitárius munkatársakra gondolunk. Másfelől fontos, hogy amikor segítséget nyújtunk másoknak, tartsuk be a nemzetközi jogszabályokat, az elmúlt hónapokban hallottunk a békefenntartók és humanitárius munkatársak által a helyi lakosság ellen elkövetett bűncselekményekről. Ez is a mi felelősségünk. Segítenünk kell, ugyanakkor ezt meg kell akadályozni az elmúlt időszakban előfordult hibákat nem szabad megismételni a bizottságnak van-e olyan eljárása, ami lehetővé teszi, hogy kiszűrjék, megelőzzék az ilyen abúzusokat, illetve hogyan tudunk segíteni az áldozatoknak. Ez nagyon fontos lenne. Másrészt aggódom az akcióterv és az európai konszenzus hiánya miatt a humanitárius segélyezésben. Ennélkül nehéz, ugye konszenzusos megvalósítás is, sőt, szinte lehetetlen. Van-e valamilyen menetrendje az új akcióterv elkészítésének? Erről esetleg be tudnál számolni. Köszönöm. Köszönöm. Lola Sanchez Linda. Nagyon szépen köszönöm, Linda. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy eljött közénk. Csak egy észrevételem lenne, és egy konkrét kérdésem. A márciusban közített európai humanitárius értékelése kapcsolatosan szeretnék fogalmazni úgy, hogy ugye öt különböző főpront van, többek között a hatékonyság és az érték. De ezekkel kapcsolatosan most nem sorolom fel mindegyiket tételesen. A kérdésem az, hogy milyen strukturális változások várhatók az Európai Unió humanitárius fellépésében, nem meg az ajánlásoknak az alapját. Ezen kívül a civil szervezetekkel, a nem kormányzati szervekkel milyen kapcsolatuk van, milyen szerepük van, szerepük lesz a partnerségek során További kérdés, szeretném jelezni, hogy aggódunk bizonyos partnerségekkel kapcsolatosan, amelyek a humanitárius segélyezés keretében alakulnak ki. Ellenezzük azt a logikát, amely arra törekszik, hogy csak a gazdasági szempont érvényesüljen, annak prioritása legyen a humanitárius szempontok felett. Jelzem tovább a problémaként az, hogy milyen gondok adódnak a DG Econál a finanszírozás tekintetében a 2021-2027 periódusában nem lesznek elégséges a források. 2011 óta azt észleljük, hogy megduplázódott az igény a humanitárius segélyekre, a finanszírozás viszont ezt nem követte. A mechanizmusok tekintetében mit tervez a főigazgatóság, hogy a költségvetési topapok esetében mi fog történni, milyen fellépést terveznek, és milyen fajta reformok fognak a költségvetési területen születni azért, hogy az igényeket követni lehessen. Ezt szerettem volna feltenni. A több több éves finanszírozásra vonatkozóan én is szeretnék kérdést feltenni. Ugandában jártam a múlt héten, ha jól értem, akkor van egy ország szintű keret, aztán a nem elköltött pénzekből, EDF, stb. további segét lehet nyújtani, de minden egyes szerződés egy évre szól, tehát nagyon sok időt töltenek a papírmunkával, egy állandó ciklusa van ennek a bürokratikus folyamatnak. Igazából mi azt kérjük, hogy az új programoknak köszönhetően finanszírozáson javítsunk. Tehát nem lehet értelmesen elkölteni a pénzt, hogyha néhány hónapra szól csak, és aztán változik a program, meg a szabályok. A következő programmal javul a helyzet. Charles Görens következik, aztán Tereza. Minden frakcióból egy valaki szólhat először, aztán a többiek. Charles. Köszönöm szépen, Linda. Én is köszönetet szeretnék mondani Stilianides biztosnak, ezeken kiváló felvezetést tartott. A humanitárius segélyezés nem csak, hogy egyre gyakrabban ö, igényelt és egyre nagyobb kiadásokat is képvisel, hanem kiemelendő az is, hogy a környezete egyre inkább fenyegető környezet, fenyegető környezetben kerül felhasználásra, és hogy a fenyegetettséget még ne fokozzam, jelzem azt, hogy mennyire lényeges kidomborítani, hogy pártatlannak kell lenni a humanitárius segélynyújtásnak. Ez egy olyan vörös fonal, amely igazi határ, vízválasztó határt jelent. A jelenlegi folyamatban ezt különösen figyelem előtt kell tartani. Tehát nem arról van szó, hogy egy új konszenzust kell, hogy most kitárgyaljunk, hanem arra, van szükség, hogy ez a fajta szempont ez ne sérüljön. Tehát inkább le legyen egy újabb konszenzus, mint hogy megkérdezzük az eddigi vívmányokat, az akikat, és nem szabad, hogy megkérdőjelezzük ezen vívmányokat a jelenleg már érvényesülő konszenzus megállapodásnak a keretében. Na most szó esett az ebola járványról, amely ismételten felütötte a fejét, nagyon fontos dologról van szó, e tekintetben néhány évvel ezelőtt egy állásfoglalást szavazott meg az Európai Parlament, amelyben kidomborítottuk azt, hogy milyen strukturális gyengeségei vannak a legfenyegetettebb országoknak az ebola tekintetében. De kidomborítottuk azt is, hogy a humanitárius segélyezésnek milyen fajta gyenge pontjai vannak, illetve általában a fejlesztési politikának melyek a gyenge pontjai. Ezek tehát a legfontosabb szempontok, amelyet szerettem volna kiemelni. Ezen kívül az Európai Bizottság tevékenységet támogatjuk, messze menően politikai szempontból is, de nem csak az Unióban. Esetleg megkérnénk a biztos urat, hogy válaszoljon az eddig elhangzott kérdésekre, és aztán Teresa Jiménez és Eli utána szólhatnának. Tehát először most a biztos úrnak adnám vissza a szót, és aztán jön egy következő kérdéskör. I would like to start with uh, remarks by... Herreros barátom kérdéseivel kezdeném. az ön kiváló észrevétele mindenki számára érvényes, és köszönöm szépen a beszámolót. Én hiszek benne, hogy az ön észrevételei közös problémáinkra vonatkoznak Két-három dolgot mondanék csak az MFF-fel kapcsolatban. Mint említettem, nagyon örülök neki, hogy az MFF javaslat um, a humanitárius segélyezésben egy jelentős finanszírozási növekedést tartalmaz. 1,1 milliárdot javaslunk az MFF 7 évére. Tehát rosszul mondom, 11 milliárdot 7 évre, tehát több mint másfél milliárdot évente. Ez egy 30%-os növekedés a hosszú távú humanitárius finanszírozásban, és erre szükség is van. Nyilván a válságokra való felkészülésben nagyon rugalmasnak kell lennünk, ahogy ön is említette, és ezért a vész segélyezési eszköz továbbra is rendelkezésre kell, hogy álljon kiegészítő finanszírozási forrásként, és a Nexus kiegészítése képen további rugalmasság is rendelkezésre áll. Úgy gondolom, hogy ez fontos a humanitárius segélyezésben, és ez újdonság a váratlan események kezelésében a részünkről. az isztambuli humanitárius csúcsról, a Sendai mechanizmusról, a mexikói találkozóról beszél ön, és azt javasolja, hogy valamilyen mechanizmus jön létre a javaslatok és keretek értékelésére. Ez egy jó elképzelés, biztos, hogy jó elképzelés. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet megvalósítani. Egyfajta monitoring rendszerre van szükség, de a partnereimmel gyakran beszélünk róla, nem csak Európában, hanem világszerte. Sajnos időnként szakadék van a polgári védelem, védelem, megállapodások, illetve azok megvalósítása között. Fontos lenne, hogy az értékelés az ensz közösen zajoljék együttműködésben, és meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet felgyorsítani ennek az alkalmazását. Természetesen a madridi pihenésre tett javaslata visszautasíthatatlan, sajnos azonban egyáltalán nincs időm pillanatnyilag lazítani, csak vasárnap este leszek ott. a humanitárius segélyezés 2012-2016-os időszakának értékelését kéri. Ezt már közzétettük és hangsúlyozza, hogy a humanitárius segélyezés a céloknak megfelelően zajlott, és hogy igazi EU hozzáadott értéket jelent ez a tevékenység, ezt mindenkinek el kell ismernie, akkor is, hogyha ettől még nem kényelmesedhetünk el. Ez köztudott tehát a humanitárius területen, és még egy gratuláció önnek az ön kiváló jelentéséért. Nyilván mindig vannak olyan területek, ahol javítani lehet, ilyen az élet, de ez az értékelési jelentés jó alapot képez arra, hogy a humanitárius segélyezési tevékenységünkről egy képet kialakíthassunk. Kedves barátaim! Bogdán azt hangsúlyozta, hogy a nemzetközi jogsértések megelőzése nagyon fontos lenne, illetve hogy a nemzetközi segélyezésben szereplő munkatársak ne követhessenek el ilyeneket. Nyilván egyetértek, ugyanakkor nagyon nehéz ezt megvalósítani. Sokszor jártam a terepen, és azt kellett tapasztalnom, hogy a helyzet hogy a válság érintette területeken nagyon gyakran semmiféle biztonság nincs, még a fegyveres erők számára sem biztonságos a helyzet. De mivel sok incidensről hallottunk, Oxfam, Haitin és mások, Nyilvánvalóan ezek az incidensek már önmagukban is megtépázták a humanitárius közösség hitelét, becsületét. Én eltökélt vagyok a, a zéró tolerancia mellett, semmilyen partner szervezettől nem tűrhetünk el semmilyen jogsértést, és a mi mechanizmusainknak fel kell tárnia a jogsértéseket, és a legmagasabb etikai és professzionális normáknak kell megfelelni a partnerszervezeteknek is. Nagyon egyértelmű, hogy ez egy kötelező feltétel, és a februári szexuális jogsértésekre vonatkozó állításokat követően a partnerektől további információkat kérünk be az ilyen incidensek prevenciójával kapcsolatban. Ez több mint 200 partnerre vonatkozik. Egyesektől még várjuk a választ Közben az ECO főigazgatósági kollégák értelmezik, elemzik a válaszokat, természetesen más donorokkal is egyeztettünk. Nagyon hasznos volt az Egyesült Királyságbeli fejlesztési miniszterrel lebonyolított találkozóm, és volt egy másik beszélgetésem Filippo Grandival, Peter Maurerrel, Genfben, a, ott volt ugye a kongói donorkonferencia, konferencia, de mindenképpen helyre kell állítani a humanitárius közösség imidzsét, jó hírnevét, mert ha csak kevés incidens történik is, nagyon sok problémát okoznak nekünk a hétköznapi emberekkel való kommunikációnkban. Konszenzus az akciótervről. Illetve konszenzus és akcióterv. A konszenzus egy nagyon fontos kiadványunk, nagyon fontos az elveink fenntartása a fellépéseinkben. a humanitárius csúcson vállalt kötelezettségek teljes mértékben egybevágnak a célkitűzésekkel, és ahogy Gerero Szalom úr is, jó magam is az akció, a fellépés, a cselekvés mellett vagyok, nem a szavak mellett. Az a lényeg, hogy a helyszínen mi történik. Fontos lenne, hogy a konszenzus maradjon a főhivatkozási alap a humanitárius fellépésben. Ne új administratív rétegeket pakoljunk rá, ami újabb bürokratikus terheket és akadályokat emelne a hozzáadott érték útján. Ez az én értékelésem mert tudom, hogy el kell kerülni a bürokratikus akadályokat. Nagyon fontos, hogy gyakorlati módon jussunk el a realitásokhoz. Ebola. My dear friend ebből a kedves barátom, Körenc úr, hát együtt jártunk. Együtt jártunk. Ott, hogy értékeljük a helyzetet a három afrikai országban, Gineában, Liberiában és Sierra Leone-ban, annak idején a legutóbbi járvány kitörésekor. Ön is tudja, ön készítette a jelentést, hogy sajnos a WHO őszintén szólva nem látta el a feladatát, és ezért volt, hogy tényleges problémával szembesültünk, akkoriban most a helyzet azért más. Igen, a kollégámmal, a WHO főtitkárával aktívan dolgozunk, és a járvány megjelent bizonyos területeken. 42 esetet jelentettek mindeddig, három visszaigazolt ebola esetről beszélnek egyelőre csak, és 19 gyanús eset is van, 23 ember halt meg tegnap, nem érkezett új jelzés járványról, érintettekről. A három oltás jelölt mm, jelentkezett arra, hogy oltást fejlesztenek, ki 180 euró, millió euróról van szó, és, és hát azt gondolom, hogy igen alacsony egyelőre az érintettek száma és Detros főigazgató úrral arra gondoltunk, hogy bizonyos pénzt fordítsuk arra, hogy fennmaradjon Kinsasa és az érintett területek közötti légi híd. Azt hiszem, jövő héten az új finanszírozást többen jelentjük majd, mert, mint már elmondta, az Európai Egészségügyi testület révén más a helyzet, mint három évvel ezelőtt. Most kifejezetten jobban felkészültünk annak érdekében, hogy segítséget tudjunk nyújtani, és kiszámíthatóbb legyen az egész, és kifejezetten jobb. Úgy gondolom, hogy többé-kevésbé válaszoltam az ön kérdésére. A humanitárius és fejlesztési kapcsolatokat illetően most még másról is szeretnék beszélni. Számos programunk, nem csak egy programról beszélek, mint egy 50-60 százalék több mint egy évig tart, egy, több mint egy évig tart, nem csak egy éves programok vannak itt, természetesen persze ténylegesen látom, hogy önök mivel álltak elő, milyen javaslattal, ezt megbeszéljük a szolgálatainkkal, hogyan tudjuk javítani a helyzetet. Egy sor probléma van, és nagyon nehéz megjósolni, hogy mi történik, és ügyelnünk kell, résen kell lennünk, hogy projekteket fogadjunk el, mert sürgősiki esetek is felléphetnek, új esetek. A rugalmasság révén igyekszünk új projekteket szállítani és finanszírozni, és számos projektünk Afrikában, Ugandában például ö, több mint egy évig hú tart. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ketten szólnának még hozzá. Jimenez asszony és Elis Line. Köszönöm szépen, Linda. Spanyolul fogok beszélni, az anyanyelvemen. Úgyhogy Köszönöm szépen, hogy felvette a felhallgatóját, a nyolcas csatornán tudja hallgatni a szavaimat. Köszönetet mondanék a munkájáért, a teljes munkáért, és nagyon üdvözlöm azt, hogy ekkora szenvedéllyel dolgozik, és e tekintetben semmi kétségünk nem lehet. Örülök annak a 30%-os emelkedésnek is, emelésnek is, amelyben része lesz majd ö, a szakpolitika. Egyetértek abban is, hogy milyen érdékelést adott a libanoni helyzetről. Valóban a lakosságának a mértékében számolva 50%-nyi plusz embert fogadnak menekültként ebben az országban. Örülök, hogy Ciprusról is beszélt saját országáról. Nagyra tekintem, nagyra tartom az országát. És Ciprus esetében mindig menekültekről szoktunk beszélni, de hát vannak európai menekültek is, és Famagusztán jártam, és ott észleltem ezt a jelenséget, és láttam azt, hogy egyesek 40 évesen, 44 évesen kész bőröndekkel jöttek, mentek, és nem volt lehetőségük arra, hogy hazamenjenek saját országukba, úgyhogy ezzel kapcsolatosan is érdekelne az álláspontja szintén foglalkoztat egy másik ország, amelyről beszélt, és ez nem más, mint a venezuelai köztársaság, a humanitárius válsága, miközben Kolumbia is érintett. Ha kérhetem, akkor adna-e további megfigyeléseket, észrevételeket ezzel kapcsolatosan, a Maduro rezsimmel, rezsimmel kapcsolatosan. Én jártam ott, és azt mondták ott, a, akikkel találkoztam, hogy hogy egy ilyen gazdag ország ilyen iszonyatos ö, helyzetbe kerüljen, ö, és olyan válságba és eladósodatságba, ahol, ö, amelyben a gyermekek nem kapják meg a kellő orvosi ellátást. Aztán ott van Nigéria is, ö, ö, tudjuk, hogy e tekintetben milyen felemények mentek végbe, és tudjuk azt, hogy Boko, a Boko Haramnak is milyen fellépése van, milyen kihívást jelent, és hát az iszlám vallásnak a jelentését is pontosan ö, ismerjük, és akik nem az iszlám szerint élik életüket, azok bűnt követnek el, mondják ők, ö, éppen ö, ezért erre is nagyon oda kell figyelnünk, ö, hogyan ö, hálózzák be az embereket. Ö, aztán már beszéltünk Sierra Leonéról, jártam ott szintén, és azt a filmet tudom ajánlani a figyelmébe, amely mutatja azt, hogy a prostitúciónak alá vetett lányok minek vannak még egyéb vonatkozásban kitéve, és hogy erre kényszerülnek, és hogy a vállalatok, kínai vállalatok mit tesznek egy tekintetben, és hogy milyen fajta erőszakoknak vannak kitéve ezek a lányok, asszonyok, és úgy gondolom, hogy ha hathatósan lép fel az Európai Bizottság, akkor úgy gondolom, hogy az emberi jogok ilyen mélységes és súlyos megsértése tekintetében hatékony munkát tud majd a bizottság végezni. Ennyit erről, és hát most áttérjek Madridra, valóban használja ki a lehetőséget, hogy Madridban jár. Sajnos én nem lehetek majd a körükben Erike javaslata és ajánlása ellenére, de természetesen szép időket éltem ott meg, úgyhogy mindenképpen használja ön is ki ezt a lehetőséget. Slide, Eli. Eli Schlein. Köszönöm szépen, Linda. Köszönöm szépen, biztos úr, ezt az átfogó áttekintést arra nézve, hogy mi történt és minek kell történnie még Három nagyon gyors pont. Teljesen világos a számunkra, hogy az új politikai körülmények között globális szinten nagyobb a felelősségünk most EU-ként, hogy példaértékűek legyünk a vezetésben, a humanitárius segélyezésben és a fejlesztési segélyezésben is. Mert senki más nem veszi át a szerepünket az ilyen erőfeszítésekkel. A második pont, ma délelőtt Charles Görens kollégát hallgattam. Nagyon frusztrált voltam, hogy a nemzetközi szinten a kormányok kötelezettséget vállalnak, és nem fizetnek, és egyáltalán nincs politikai szándék bennük, hogy ezt megtegyék. Ezzel a helyzettel konfrontálni kell őket. A második pont a humanitárius reakció az EU-n belül, tehát Görögország eh, esetében van támogatás részünkről, de többet kell tenni a földközi tengeri útvonal vonatkozásában például eh, küzdenünk kell, és eh, folyamatosan ismétlem, és egyre többet fogom ismételni, hogy egy erős európai válaszra van szükség a mentéseknél például, mint a Sofia akció, vagy Charlton akció. Mi életeket mentünk, de a teljes humanitárius mandátum egyelőre hiányzik. A harmadik pont a Ugandában jártunk, Linda is említette ezt a missziót, az 1,4 millió menekültről beszélünk Uganda kapcsán. Ugandának azért progresszív politikája van, tudjuk ezt, eh, nyilván járt ott ön is, és eh, ez egy nyitott kapu politikája, és eh, például adnak a menekülteknek földet, hogy dolgoz, meg dolgozzanak ezeken a földeken. Erős szolidaritást is látunk, csak elmondom, hogy a helyi közösség vezetője mit mondott nekünk, egy településen északon. Üdvözöljük a testvéreinket, Laura is ott volt, üdvözöljük a testvéreinket, és úgy döntöttünk, hogy a, a földünket megosztjuk velük, és együtt dolgozzunk, és valamikor vissza tudnak menni a hazájukba, és nem koldusként, hanem méltósággal. Azt gondolom, hogy ez egy erős példa lehetne arra az európai kormányok számára, és ugyanakkor meglátogattunk egy sor projektet, amit az ECO és a DEFCO és a külön alap, a rendkívül elkülönített alap vesz figyelembe, és ebből finanszíroznak, és a szociális feszültségeket el akarják kerülni, és ebben segíteni lehet pénzzel, és nagy erőfeszítéseket tesznek, és nagyon fontos projekteket indítanak, életmentő projekteket, de ugyanakkor látni kell, hogy a válságot alulfinanszírozzák, például az általános reakcióban csak 60%-ban áll rendelkezésre a finanszírozás. Kongóban romlik a helyzet, Burundiban is aggasztó a helyzet, hát Dél-Szudánról sajnos csak drámai hangon lehet beszélni, van kockázat, hogy ezt a rendkívüli progresszív politikát nem tudják fenntartani majd az adott országban, és támogatni kell őket fokozottabban egészségügyben, élelmiszerprogramban, a világ élelmiszerügyi programja is ugye egyre inkább kifut, mert különben csökkenteni kell júniusban az adagokat, és vonatkozik ez az oktatásra. Épp segítünk az oktatásban is, de Többet kell tenni a másodfokú oktatásban, ez, a fiataloknak jövőt kell kínálni. Gyerekek, 80%-ban gyerekek és nők a menekültek, ők még nehezebb helyzetben vannak. Az utolsó pont, amiről Linda már beszélt, minden bizonyal reagálnunk kell egy több éves humanitárius támogatás keretében. Ha látjuk az ugandai helyzetet, itt a középtáv és hosszú távú állandóságra van szükség, és hát segíteni kell finanszírozással, és képessé kell tenni őket, hogy hosszabb távon is tervezzenek. Én is mondanék egy-két pontot. Örülök annak, hogy a közép-afrikai köztársaságban jár, és az egyik kérdésünk éppen az volt, hogy magas szintű látogatás is legyen, hogy ezzel támogassák az ottani kormányt, hogy a nép, a parlament lássa, hogy mi hajlandók vagyunk együttműködni a parlamenttel és a kormányjal. Ez rendkívül fontos lenne és örülök, hogy ön e-, ennek keretében elmegy, mint Eli elmondta, most Uganda megint egy téma, vészhelyzetben lévő gyermekek oktatása egy minőség. Szinte lehetetlen egy tanárnak ott dolgozni. Az egyik veszély ugye éppen az, hogy kipipálunk valamit, hogy gyerekeknek biztosítjuk az alapfokú oktatást, de látunk olyan iskolát, ahol 2400 gyermek volt, és hivatalosan azt mondják, hogy 100 gyerek van egy osztályteremben, de, és, és 150-200 gyereket tanítanak valójában egy-egy ilyen osztályteremben is, és az oktatás állítólag ingyenes, de díjat kell fizetni a valóságban. És a fiatal nők, akik menekültek, hogyan kaphatnak ilyen körülmények között oktatást? Egyszerűen nem tudják megfizetni a diakat. Számosan magukkal hozták a kis testvéreiket, és nincsen szülő, aki fizetne. Mm, az oktatásért. Tehát nagyon sok a tennivaló, nem csak a menekültek vonatkozásában, hanem általában. És ezért több, fokozottabban kell fellépnünk a közösségben. Vannak itt kiváló projektek, amiket fiatal emberek vezetnek, és szakmákat tanítanak, például autójavítókat és egyebeket. Eli is elmondta, Közép-Afrikában, Ugandában az ECO-nak a jelenlévő emberei nagyon jól dolgoznak, és nagyon nehéz körülmények között dolgoznak. Tehát láttunk orvosokat Észak-Ugandában, akik sátorban élnek, és valóban rettenetes körülmények között, és életeket mentenek a saját életük kockáztatásával, kint maradnak a terepen. Hát ugyanezt mondhatjuk Közép-Afrikáról is, az katonák, akiket elküldtünk, akik ott kiképzést folytatnak, nem jó körülmények között élnek egyáltalán, és ezért gondolom úgy, hogy fontos a béke, a békét kell biztosítanunk. Az összes válság, ugye, nem béke körülmények között történik, és aztán említettük az oltást, az ebola oltást. Ma délelőtt már rákérdeztem, engem az érdekel. Tudom, hogy Haitis úr lenne a felelős ezért, akit megkérdeznék, de azért érdekelne, hogy ön hogyan látja. Ma délelőtt megnéztük az Európai Bizottság költéseit az Adidas és Bevai fejlesztési agenda keretei között, és azt látjuk, az egyetlen terület, ahol az Európai Bizottság valójában távol sem éri el a célját. A legkevésbé fejlett országok finanszírozása éppen a közel-keleti válság miatt és más miatt is és 0,2%-os célt nem érik el a legkevésbé fejlett országok vonatkozásában, az LCD vonatkozásában. Itt az összes afrikai válságot is említhetnénk, és sok, sok mindent elfelejtettek már. A folyamatosan növekvő elvárások, itt palesztin ügyében is kérdéseket kell feltenni, tehát norvég menekültügyi tanács, és, eh, vagy, eh, vagy amit mi finanszíroztunk, azt is tönkretették, szétlőtték eh, Hebronban, és sok mindent kell tenni. És hogyha misszióra megyünk, akkor azt mondjuk, visszajövünk, azt mondjuk, hogy itt kell a prioritás, és akkor megközelebb megyünk meg a prioritást. Önnek kell az egyensúlyt megtalálni a prioritások között. Szót adok önnek, biztos úr, hogy reagáljon. Köszönöm szépen, Linda. Nem lehet kétségünk a felől, hogy ezek a, hogy, hogy a prioritások, az aggodalmak közösek. Mindenek előtt az oktatásban, amit szóba került, teljesen egyetértek azzal, hogy nem az oktatásra nem csak úgy van szükség, hogy megfelelő oktatást kell biztosítani. Ez az eszköz, az egyetlen eszköz arra, hogy lássuk, hogy a gyermekek az, ö, tovább lépjenek. A másodfokú oktatást is, nem csak az alapfokú oktatást kell segíteni, a középfokú oktatást is erősíteni kell, sőt, tovább akár az egyetemre való bejutást, és enélkül ez nem fog működni. Ezért aztán Önök is támogatják ezt, mi is úgy döntöttünk, hogy növeljük nyolcszorosára a költségvetésünket ezen a területen, és azt kell, hogy mondjam, a mandátum vége előtt szeretném azt látni, hogy ennél tovább is menjünk, és ezt be tudjam jelenteni. És nagyon hiszek abban, meggyőződésem, hogy erre fokozálnunk kell az oktatásra. Sok tapasztalatot szereztem kint a terepen, és biztos vagyok abban, az a radikalizációval szemben ezt tud megvédeni, nem tudják toborozni az embereket, vagy a, a kényszerházasságok esetében is ez segít. Többet kell tőlünk, tudatosítani kell az emberekben, hogy mennyire fontos az oktatás, és, és meg kell találni a megfelelő módot arra, hogy az oktatási ügyeket összhangba hozzuk a a, a, a konkrét elvárásokkal. Ez rendkívül fontos. Uganda. Egyetértek. A Uganda tényleg ö, egy halálos ügy. Hát nézzük meg ö, a menekült táborokat, meg ö, ugye ők azt mondják, hogy adunk földet, ez egy fontos téma, Európában könnyű az országaink számára, nem könnyű ezt a modellt követni, őszintén szólva tudom, nagyon nehéz. A én hazámban például nagyon nehéz lenne ország, földet biztosítani, elég korlátozott mennyiségű föld van nálunk. Be kell látni, hogy minden országban megvan a saját maga átalakított modell. Meg kell találni azt a módot, ahogyan a legjobban tudják ezt ellátni, ahol konkrétumokat tudnak kialakítani a humanitárius támogatások, segítség, segélyezés kapcsán. Tehát egy saját modellt kell kialakítani mindenhol. Természetesen az a helyzet, hogy számunkra az ugandai látogatásom során láttam, hogy mi van ott. Kiváló együttműködés alakult ki a terepen az őslakosok és a menekültek között, ezért fókuszálunk erre a kérdésre, és ezért igyekszünk ezt támogatni. Kifejezetten elismerjük, hogy ez a folyamat a legjobb annak érdekében, hogy a helyi együttműködést támogassuk, és az a benyomás alakuljon ki a közösségekben, hogy az Európai Unió törődik velük, és ez rendkívül fontos. Fontos ez mindenhol, Görögországban is, még Európán belül is, de Törökországban is ez fontos, hogy ez az érzés kialakuljon. Ami pedig önt illeti, arra fókuszál, hogy az Európai Unió magára marad, miközben a helyzet súlyos az egész világon. Tényleg úgy érezzük mi, hogy egyedül maradtunk európaiként számos feladattal, és az a tapasztalatom, fájdalmas a tapasztalatom az ugandai csúcson egy évvel ezelőtt szereztem ezt, hogy mi kötelezettséget vállaltunk, 85 milliót tagállaminkkal együtt, és a mi kötelezettségeink, ígéreteink adtak a 82 et az összes ígéretnek, Oroszország, Kína és sokan mások, még az Egyesült Államok is. Hol vannak a többiek? Ezt fel kell tenni néha. És ö, ö, büszke vagyok a polgárainkra ebben az összefüggésben, mert ö, ők összességében támogatják a humanitárius segélyezést. Nem mindig, de, de azért alapvetően ez egy fontos dolog egész Európa szempontjából. Venezuela ügyében, Kolumbia osztom az ön véleményét. Ami a Sierra Leonat illeti, ott is nehézségek vannak. Sajnos fájdalmas dolog ilyen eseményeket látni. Számos területen, ahol válságok vannak, szegénység, stb. És igyekszünk humanitárius partnereket találni a, a, kint a terepen, hogy az oktatást és egyéb tevékenységeket fellendítsük, és projekteket kell találni, hogy a megfelelő támogatást eljuttassuk például a szexuális erőszak áldozatainak. A látogatásom során Kolumbiában, Venezuelában természetesen több pénzt helyeztünk kilátásba, ezt be is jelentettük, és amikor találkoztunk a partnereinkkel, egyetértettünk abban, hogy Venezuelán belül számos projekt, bár elutasítottak, stb., de azért vannak lehetőségek, hogy legyenek ilyen projektek, de azt látni kell, van egy csendes konszenzus, mi szerint elfogadnak szervezeteket, humanitárius szervezeteket, mindenek előtt az egészségügyi területen, de a gyógyszereket is. Figyelemmel kísérjük az ottani helyzetet, de meggyőződésem, és ez egy politikai értékelés is egyben, az egyik legfontosabb fejlemény az, hogy lát, látjuk, lássuk, hogy kiváló projektek legyenek a Kolumbiában a megbékélésre. Ez egy kiváló dolog. Sándor vezetése mellett ez működik, és, és reméljük, hogy sikeresek lesznek, hiszen Kolumbia marad a legfontosabb pillére a stabilitásnak a régióban. És kolumbiai stabilizáció révén, a folyamat révén szerintem pozitív fejleményeket, fejlődést fogunk látni az egész térségben. Most pedig az anyanyelven reagálnék, mert kritikus szavakat fogok használni az orvosi területen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 <laughs> néztem a vége felé, hogy el is volt hajta a mikrofon, és állandóan odafordult a, a Lindához, Aha, és a mikrofon igen. a másik felé volt is, hogyha ilyen gyorsan forog, azt a mikrofon nem tudja követni, igen. teljesen lehalt, tehát nem halkabb lesz. Igen, persze, persze. Úgyhogy, á, Istenem, az egész de olyan délelőtt is olyan frusztráló volt. És már sokszor, meg mindig eszembe jut, nem túl sokszor vagyok, azt pár hónap után elfelejtem, és amikor itt vagyok egyszer-kétszer, akkor mindig eszembe jut az olyan szar. Aha. Ez a Linda is, ez nem tudom, ezzel is Ő beszédhibás a Linda. Ilyen pöfe, pöfe, pöfe angol. Tehát nem fejezi be a mondatot, tehát amúgy is nehéz nem beszél, tehát pöfe is, Igen. Meg, olyan... Hol van a... Most Menjél, most nyugodtan menjél. Ah, akarok kimenni, hogy nem nem jó kép, hogyha egyedül vagyok. Majd kimegyek, nem annyira. Hát, tök Csak nem, nem akarom úgy, hogy egyedül legyen valaki a kabinban, tudod. Ó, húzzák ezt, mivel 5 óra van, és mindig van egy csomó napi rendi pont. Kettő van. Ugye most négy, négy van, és mindegyikre egy órát szántak. vagy rosszul mondom. Ja, nem, az elsőre volt fél óra, aztán másfél, és akkor egy-egy van erre. Na most ez, <clears throat> ez a Brexites, ez ilyen kétesélyes. Nem tudom, hogy fönn voltak ezek az anyagok a két szakértőnek? Brexitnél egy valami van itt, itt van, Kösz, akkor elolvasom, ha már így. kedves kollégák, következik a 13-as pont az EU Egyesült Királyság együttműködésről fogunk beszélni a Brexit után. Volt erről már szó. Nem nagyon láttuk világosan, hogy mi várható a Brexit után. Most egy kicsit világosabban körvonalazódik a tárgyalások ellenállásánál, hogy mi lesz a helyzet a brit kormánytól származó információk alapján. Tehát a múlt hónapban lezajlott ülésünk óta az Egyesült Királyságban a pénzügyi problémákat megoldották a vállással, kilépéssel kapcsolatban. Ez az MFF-ből hátralévő befizetéseket az Egyesült Királyság teljesíteni fogja, csak az Európai Fejlesztési Alapba kötelező befizetéseket, és aztán a brit eh, kormány a jövőbeli fejlesztési eszközök eh, terén a partnerekkel eh, átlátható módon kíván tárgyalni, széket biztosítva nekik az asztalnál, úgymond, nem tudom, hogy ez hogy fog megvalósulni, az Európai Bizottság mert nem tud részt venni, hiszen pillanatnyilag a kilépésről tárgyalnak az Egyesült Királysággal. Ah, hát megkérdezzük az Európai Bizottság szakértőit, hogy mi a helyzet. Mindenesetre akárhol járok a világban, az Egyesült Királyság alapvető szereplő a segélyezésben, fejlesztési támogatásban 0,7%-ot tesz ki a kötelezettségvállalása, és a amikor nőtt a gazdaság akkor is biztosították a 0,7%-ot az Egyesült Királyságból. Ez egy nagy veszteség az EU számára, hogyha az angolok kilépnek, a britek kilépnek, ugyanakkor még nagyobb veszteség talán számukra. Két szakértőt hívtunk meg, hogy ezt megbeszéljük, James Mackay, az ECDPM, Európai Fejlesztési Szakpolitikai Központ, illetve Claire Godfrey, a, a fejlesztési NGO-k, Egyesült Királyságbeli szervezetétől, és megadom a szót mindkettőjüknek először az ICI DPM részéről, James McKay-nak. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a vitára, és köszönöm szépen az elnök asszonynak, hogy szót ad az ICDPM e Maastrichtban működik, de öt európai uh, think tank, egy londoni, egy bonni, egy Franciaország az IDRI és az IAI római uh, think tank uh, együttműködésében valósul meg a mi uh, munkánk, ahogy Linda McEwen is említette, nehéz végleges dolgokat mondani ebben a helyzetben, és valószínűleg amit mondunk, az nem lesz igazán újdonság az önök számára. Öt alapvető fontosságú dologra világítanék rá, és aztán ezekről gondolkodnék el. önök parlamenti képviselőként majd beszámolhatnak a bizottságnak ezekről. Az első téma a finanszírozása számokat elég jól ismerik, 15 százalékos lyukat jelent majd az EU költségvetésében, másfél milliárdos segélyezési lyukat évente. A britek kivonása, de az egyértelműen 0,7%-ot szerepét fenntartják a segélyezésben a britek, csak kérdés, hogy mire költik majd, ami az EU-t illeti. Ugye eddig a globális fejlesztési támogatás több mint 50%-át nyújtottuk, ez csökkenni fog, illetve az EU-n belüli célkitűzés is sérülni fog a GNI-hoz viszonyított segélyezési arány, ezen is el kell gondolkodnia az EU-nak. Rövid távon, ahogy McEwen asszony mondta, korlátozottak a hatások, hiszen a már vállalt kötelezettségeket teljesítik a britek. Ami az új MFF időszakot illeti, nos, sok múlik majd azon, hogy milyen döntés születik, május másodikai bejelentések szerint um, fejlesztési támogatás szintje fennmaradna ebben az időszakban is, ez a tagállamok számára át csoportosítást tenne szükségesé, vagy más keretekből finanszíroznák az Egyesült Királyság bizonyos szakpolitikai prioritásokat helyezett előtérbe az EU-n belül, mint tudjuk, a legszegényebb országok, a szegénység, a konfliktus, a kiszolgáltatott, törékeny helyzetű civilek helyzetét nyilvánvaló, hogy az Egyesült Királyság hiánya, távolmaradása kihatással lesz arra is, hogy a prioritások miként alakulnak az EU-n belül. illetve azok, akik számára fontosak ezek a területek, a britek helyett is kampányolni kényszerülnek majd. A másik dolog, amit fel kell ismernünk, az az, hogy az Egyesült Királyság és az EU prioritásai eléggé egybevágnak pillanatnyilag, de idővel elválhatnak egymástól és az együttműködés a két fél között valószínűleg nehezebbé fog egy idő múlva válni. Nagyon fontos lenne, hogy a Brexit után gyorsan, magas szintű együttműködésről állapodjanak meg, és ez az együttműködés így beindulhasson. Szakértelem és ismeretek, ugye az Egyesült Királyság sok pénzt költ erre a területre, és a kilépése mm, valószínűleg érezhető lesz. A mm, többi tagállam kevésbé fog tudni profitálni ebből az ismeret halmazból. A bizottság és a tagállamok remélhetően több erőfeszítést fognak a kutatásba, illetve a bizonyíték alapú szakpolitikába fektetni globális szinten az EU és az Egyesült Királyság egyaránt megszenvedi majd a befolyásának a csökkenését, ezt mindenki tisztán látja. Megint azt mondhatom, hogy életfontosságú lesz a szoros együttműködés kettőjük között, amennyiben az Egyesült Királyság és az EU ö, erőteljes álláspontra akar helyezkedni. Az utolsó dolog pedig a felaprózódás, Azért hangsúlyoznám ezt, mert a Brexit-tel kapcsolatos dokumentumok kevéssé hangsúlyozzák. Az EU, mint olyan, az EU intézmények nagyon fontos csatornát jelentenek, és a segélyezés hatékonysága szempontjából nélkülözhetetlenek. Ezt Párizsban is láthattuk nagyobb hatékonysággal tud működni a fejlesztési támogatás, hogyha megvan hozzá ez a, az EU pool, ami összevonja, ösztönzi a támogatásokat. Tehát kérdés, hogy mire fogják a britek a pénzüket fordítani, hogyha más nagy nemzetközi kerethez járulnak hozzá, akkor a fragmentáció nem valósul meg, de hogyha külön-külön támogatnak, akkor igen. Meg kell vizsgálni azt is, hogy az EU és az Egyesült Királyság között miként erősíthető az együttműködés, a harmonizáció, a komplementaritás, minél inkább megvalósul ez, annál inkább ki lehet küszöbölni a negatív hatásokat. Néhány gyakorlati megfontolás most. Úgy gondolom, hogy az együttműködésnek mindenképpen folytatódnia kell. Nem hiszem, hogy az EU vagy az Egyesült Királyság megtehetné, hogy nem működnek együtt. Különösen az országok szintjén úgy gondolom, hogy elég természetes módon folytatódik majd a munka, itt a formális megállapodások nem annyira fontosak a brit nagykövetségek munkatársai kialakítják majd a kontaktust a fogadó partnerországok kormányaival, és a megfelelő támogatást fogják nyújtani. De hogyha megnézzük a szakpolitikai szintet, ahol sokkal rugalmasabbnak kell lennünk, és nagyobb képzelőerőre van szükség. Az Egyesült Királyság alapvetően keresletet jelent, ugyanakkor kínálata is van. Vannak bizonyos jelzések, miszerint készek az együttműködésre, például ez a non-paper nevű dokumentum, de beleszólást akarnak mindenbe. Hmm, ugye ezzel foglalkozni kell az elkövetkező hónapok során az MFF tárgyalásokon, tehát milyen egyensúlyt lehet kialakítani, oly módon, hogy a finanszírozás is megfelelő legyen, és a stratégiai ellenőrzés is megmaradjon, és az EU és az Egyesült Királyság is elégedett legyen. Persze több megoldás van, Ugye költségvetésen kívüli eszközök, alapok felállítása, például a béketerentési béketeremtési európai eszköz, ma meglátjuk, hogy a stratégiai párbeszéd és együttműködés miként valósulhat meg. A költségvetésen belüli együttműködés nagyobb kihívást jelent majd. Bízom benne, hogy senki nem zárja ki ezt eleve, mármint azt, hogy bizonyos brit befizetések történjenek EU költségvetésből finanszírozott programokhoz, tehát ezt nem zárhatjuk ki egyelőre. Pillanatnyilag az MFF vita jelenlegi szakaszában a lényeg az, hogy a zárt ajtókat, vagy az ajtók záródását megakadályozzuk. Erre nagyon oda kell figyelnie mindenkinek. Konklúzióként két dolgot mondanék. Ha az EU az Egyesült Királysággal szorosan együtt akar működni, akkor el kell magyarázni, hogy ez miért fontos amennyiben a költségvetésen kívüli együttműködés a leghasznosabb, akkor ez jó érv amellett, hogy bizonyos fejlesztési pénzeket a költségvetésen kívül tartsunk az MFF-ben. A másik mondani való pedig az, hogy mindig tartsuk nyitva az együttműködés lehetőségét. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, mint korábban említettem, a legszegényebb országok támogatása mellett érvel az Egyesült Királyság, és az EU nem teljesíti pillanatnyilag a, valószínűleg a közel-keleti válság miatt ezt a vállalását a legszegényebb országok, a szubszaharai afrikai országok irányába például következő hozzászólónk Claire Godfrey, a Bond részéről, a Concord brit tagja részéről, a fejlesztési támogatásról, a civil szervezetek aspektusáról fog beszámolni. Claire, öné a szó. Um, and thank köszönöm, elnök asszony, köszönöm, hogy lehetőséget kapunk a mai napon, hogy hozzászólhassunk a témához. And nem sokszor kapunk lehetőséget civil szervezetként, fontos, hogy hangos, hallassuk a hangunkat, mint már elmondtuk, a Bond a civil szervezetek eh, szervezetének a platformja, a Concordnak mi vagyunk eh, a brit tagja. Nem igyekszem minden részletekbe menően mindent elmondani, James néhány dologra kitért már, de a, a, azt arra szeretném felhívni a figyelmet, mi fontos számunkra, és inkább kiegészítő jellegű információkat adnék ebben az összefüggésben a civil szervezet perspektívájával beszélek. A tagjainkkal a szavazás óta vizsgáljuk, hogy mit is jelent a Brexit eredménye, és civil szervezetként milyen következtetéseket tudunk levonni. Van négy olyan kulcsfontosságú terület, amely bennünket érint. Ez egyik fontos terület, ez összefügg azzal, amit James is már mondott, az a folyamatos együttműködés, ez tényleg az Egyesült Királyság számára és az EU számára, hogy folytatódjék az együttműködés a lehető legtöbb területen, a programok szintjén közös programokat kell alkotni, de szakpolitikai szintről ugyanezt mondhatjuk, vonatkozik ez a szakpolitikai témákra, a nemzetközi fejlesztésben szorosan együttműködünk sok éve már, és vonatkozik ez egy nemzetközi cselekvési tervre, fellépésre, amit együtt követtünk eddig. Ez helyes irányba kell, hogy mutasson a jövőbe is, hogy nagyobb hatást tudjunk elérni. Ez Egyesült Királyság eh, teljes mértékben egy részben a fejlesztési eh, aktos része, és eh, a fenntartható fejlődés számunkra is nagyon fontos. Az Egyesült Királyság mellett minden bizonyal ki fog tartani, és a szerződés céljai mellett is kitart és erőteljes kötelezettségvállalás van jelen az EU fejlesztési céljaival kapcsolatban is, és az Egyesült Királyság és az EU ezek után képessé válik, hogy továbbra is együttműködjön globális szinten, mi erre törekszünk, és mint James is elmondta, a lehető legtöbb területet igyekszünk feltárni, ahol az eszközöket rugalmassá lehet tenni az együttműködés érdekében, illetőleg eh, partnerségeket lehet kialakítni, amelyeket eh, azokkal a standardekkel és célokkal tudunk eh, ellátni, amelyekre szükség van és amelyet valamennyien fontosnak tartjuk. Tehát az együttműködés folytatása az egyik nagy terület. A második nagy terület, amiről beszélni akartam, hogy bármi is legyen a tárgyalások eredménye, a legszegényebbeket kell támogatni, tehát a fejlesztésnek a legszegényebbeket kell előtérbe helyezni, és nem alakulhat ki számukra rosszabb helyzet, mint mindeddig. Támogatás, segítségnyújtás, klíma, ö- beruházások, stb. és új ö, megállapodásokra van szükség, új egyezményekre, és az aggályunk az, hogy a legszegényebb emberek a legszegényebb országban lesznek a veszt, tényleges vesztesei ennek a fejlődésnek, ami most következik, ezért ö, szükség van további lépésekre. Egy további elv, hogy átmenetet biztosít tartsunk a már megtárgyalt megállapodásokkal kapcsolatban, amit az EU már megtárgyalt, és az Egyesült Királyságnak legalább megfelelő pozíciókat kell elérni, a mint amit az EU szint már elért korábban. Például vannak egyezmények, és több ezer egyezményt lehet a példaként felsorolni aztán eh, ez volt a harmadik. A negyedik elv, amiről beszélni szeretnék, mit már elmondtuk, hogy eh, még nem sokat tudunk az eredményeket tekintve, de a pozitív jelzés eh, az, hogy van egy nem hivatalos dokumentum az Egyesült Királyság kormányának, amelyik egyébként keresi a módját annak, hogy az EU és az Egyesült Királyság folytathatja az együttműködést a lehető legtöbb területen. Értékekről, kötelezettségvállalásokról beszélünk, a fenntartható célokról, az ADIS agendával kapcsolatban, a klímaváltozásról kapcsolatban, ez végül is egy pozitív üzenet. A külügyi megbízott az Egyesült Királyságban ezért a területét felelős miniszter fontos szerepet játszik, és igyekeznek az együttműködést a lehető legtöbb területen továbbvinni. Az EU kilépés azonban bizonyos tárgyalási tervezetet is magával vont, és ott egyelőre nem szerepelnek végleges álláspontok, ez érthető, mert ez egy tárgyalási alap, és meg kell várni, hogy az EU milyen pozíciókat alakít ki ezekben a kérdésekben, legalábbis hivatalos szinten. Tehát itt még ismeretlen pontok is vannak. Azt hiszem vannak fenyegetések is, Nyilvánvaló, a Brexittől függetlenül is lennének fenyegetések. Az a tény, hogy sokkal többet beszélnek a támogatás és a fejlesztés összekötéséről a biztonsági agendával EU-ban és Egyesült Királyságban is. Az Egyesült Királyság miniszterelnöke elmúlt héten indított el egy brit javaslatot, amely a két terület együttműködését irányozza elő, tehát EU és Egyesült Királyság együttműködését irányozza el egy, egy biztonsági agenda kapcsán, és nyilván itt foglalkozni szeretnének a menekült ügyjel is. Ez egy aggasztó dolog. Másrészt pedig a több éves pénzügyi keret, és mert erősítik a rugalmasságot például a segélyezésen belül, és a segélyezési forrásokat át lehet csoportosítani kereskedelmi vagy biztonsági önérdek mentén. Vagyis ezek olyan kérdések, amelyek nehézséget jelentenek, és természetesen a visszahozott, visszautalt pénzekről van szó az Egyesült Királyságban, ez is hozzájárulhat az európai partnerségi kezdeményezésekhez. Végül pedig beszélni szeretnék az utolsó elvről, ez a civil társadalom lehetőségeit érinti, illetve hatását Mindenek előtt miért is annyira fontos ez a mai lehetőség a civil társadalomnak? Van hangja, nem csak az Egyesült Királyság civil társaságainak, hanem a EU-s civil társaságoknak és a testvérszervezeteknek is van hangjuk. Tényleg bízunk abban, hogy jelentős előrelépést lehet elérni egy partnerségi megállapodás megkötése irányába, mert a civil társadalmaknak van tudásuk, szakértelmük, tapasztalatuk, és ezekre szükség lehet a tárgyalások során. A másik terület pedig az, hogy az együttműködés milyen hatással járhat. Az EU összeköt bennünket az információ megosztás kapcsán, a csere kapcsán, és van egy sor dolog, ami az euróra vonatkozik, igyekszünk támogatóan fellépni nemzetközi fórumokon, és kapacitás felép, felépítésén is dolgozunk, és az Egyesült Királyságnak van az egyik legnagyobb civil társadalma, vagyis, hogy úgy mondjam, nagyon komoly kapacitással rendelkezünk a kampányok területén, ez az Egyesült Királyságban nagyon erős. Minden esetre elmondhatjuk, hogy egy veszteség, nettó veszteség alakul ki az egész ágazatban, hogyha elvágjuk ezeket a kapcsolatokat, és akkor valamennyien gyengébbek leszünk, legalábbis átmenetileg. Minden esetre intenzívebbé kell tenni az együttműködést a Brexit után, hogy ne veszítsünk az erőnkből túl sokat egész Európában. Végül pedig a finanszírozás kérdése. A meglep, meg, meglehetősen bizonytalan a helyzet, zavaros a helyzet a civil szervezetek finanszírozását illetően, éppen az Európai Bizottság miatt is, mert szerepel egy záradék, az Egyesült Királyság beli civil szerzeteivel és az új mm, egyezményeket úgy figyelembe kell venni, egyezmények megkötésén figyelembe kell venni, hogy nehéz, tehát hogyha mi történik, ha nem sikerül megállapodni az Egyesült Királyság hozzájárulásáról a jövőben, az Európai Bizottság eh, mm, személyzete foglalkozik ezzel, és az Egyesült Királyságból is eh, gyűjtünk pénzt, eh, és ezt gyakorlatilag rosszul is értelmezik a helyzetet időnként, ami diszkriminációhoz vezet. Azt hiszem, hogy ez nem lenne szerencsés, hogyha a finanszírozókból kiesnének ezek a civil szervezetek, és ezt a kérdést még meg kell oldanunk. Okay, um, thank Köszönöm szépen. Vannak-e kollégák? Eddig nem láttam senkit. Jó néhány kérdésem viszont nekem van. A kollégák nem jelentkeztek a civil szektorról beszélve. Önök a Concord tagjai. Tudom, hogy számos brit civil szervezetnek van európai karja, legalábbis a nagyobbaknak, a európai irodájuk is van, hát itt a nemzetközi civil szervezetekről beszélünk, nem csak a britekről. Nem tudom, hogy Concord nyitott-e nem EU tagok számára, tehát a hálózatépítés a téma most, amiről beszélek, hogyha az európai civil szervezetek családjában bent tudnak-e maradni. Jó, akkor válaszoljon. Köszönöm szépen. A Concord nyitott szervezet olyan értelemben, hogy nem EU tagállamok szervezete is csatlakozhatnak, és a Bond és tagmaja marad, továbbra is itt maradunk, és továbbra is együtt akarunk működni, mert számos esetben az együttműködés az EU folyamatain is túlmutat. Úgy gondolom, hogy a civil szervezetek eh, eh, továbbra is együtt működnek, amennyire csak lehet, továbbra is, ahol van erre lehetőség, ugyanúgy, mint korábban. De lesz némi felfordulás, átakulás, abban, hogy egyes kezdeményezésekben kivállal vezető szerepet, mert a civil szervezetek az Egyesült Királyságból azért gyakran vezető szerepet játszottak. Európai szinten kisebb lesz a brit befolyás szerintem, de azért jelen lesznek. Nagyjából ugyanúgy működnek a dolgok, mint eddig szerintem. Jameshez is fordulok. Azt hiszem hasonló a válasz a legfontosabb témákban. Beszélne többet a, a gyakorlati hatásokról a terepen, a fejlődő országokban mivel jár ez majd? Az EU delegáció koordinálja a tagállamokat a terepen, az Egyesült Királyság kormánya reagált-e már erre? Van-e már utalás arra, hogy továbbra is benn maradnak -e ebben a koordinációban, hogy a, a, a, és a következő téma a kotonói megállapodás. A koton, mi történik, tehát ennek az eredeti, vagy gyökerei egy korábbi korábbi gyarmati kapcsolatokon múlik Belgium, Egyesült Királyság vagy Franciaország említhető, és a kereskedelmi kapcsolatokat az befolyásolja, és van vannak itt eh, afrikai államok, amelyek nem pontosan értik, mi történik. Hát ugye, eh, ha mondjuk eh, hogyan kezeli majd a kotonói megállapodást a brit kormány. Ezt még nem is vizsgáltuk a szakbizottságból. Köszönöm szépen. Ami a terepet, tehát az afrikai országokat illeti, az elemzés az, amit én tudnék nyújtani, hogy az EU delegációk számos országban igyekeznek koordinálni, nem EU tagállamokkal is mondhatnám Norvégiát, Svájcot, amelyek mindeddig is ilyen szerepet játszottak, akik részt vettek ezekben a hogy bevonták őket e, a szektorális koordináció mondjuk egészségügyben vagy az oktatásban, bármi legyen a téma, tehát ez természetesen előfordul. Az EU bizonyos időpontokban EU tagállamokkal kíván vinni dolgokat, e, eszmét cserélni, de az a benyomás, amit az évek során egyre inkább, hogy ez a két állam rendszeresen részt vesz a szektorális koordinációban, és a költségvetési si megállapodások esetében meglehetősen természetes módon vesznek részt. Nemrégiben részt vettünk az afrikai béketeremtő eszköz értékelésében, és a brit tisztviselőkkel beszélve az volt a benyomásom, hogy elkötelezettek voltak a célokat illetően a béketeremtő eszköz kapcsán és és szeretnének az Európai Unió fáradozásaihoz hozzájárulni és együttműködni a jövőben is. Tehát azt hiszem egyenlőre nyitottak, és nagyon fontos, hogy keressük az együttműködés lehetőségeit, mert az Egyesült Királyság Franciaország mellett igen nagy játékos ezen a területen, és egymást kiegészítő érdekeik is vannak eh, ezen a területen, a támogatás területén is. Azt hiszem az Afrikai Unió mindkét fél részéről komolyan veszi ezeket a fáradozásokat, és nagyon fontos, fontos hogy eh, a finanszírozás meglegyen. A kotoni megállapodás szerintem inkább találgatunk most a mai napon még egyelőre, de több lehetőséget kínál, hogyha nem része az EU szerződésnek, van egy nemzetközi megállapodás, egyrészt nyilvánvalóan az AKC országok jelen vannak, vannak új, új államok, amelyek csatlakoznak ehhez, Timor Leste volt az egyik utóbbi példája ennek, és némi fantáziával, és akár az európai oldalon is előfordulhat ilyesmi, de ez inkább spekuláció. Hogyha tényleg egy európai együttműködésről akarunk beszélni az Ákácsi országokkal, akkor, akkor gyakorlatilag az összes európai állam is tagja lehetne ennek a szerződés szerkezetnek, de ez inkább egy, mondom, a fantázia a pillanatnyilag. És hát igen, vonakodók egyes tagállamok, pillanatnyilag az Egyesült Királyság és a Franciaország mellett az egyik legnagyobb ösztönzője ennek az együttműködésnek. Én remélem, hogy maga ez az ötlet nem ö, kizárt teljesen, és hogyha a költségvetést nézzük a jelenlegi összefüggésekben, itt ö, a költségvetésbe bevik, be kívánják ezt vonni, egyenlőre még nem utasították el. Azt hiszem, hogy ez egy jó példa arra, hogy az EDF-t eh, ne vegyük be a költségvetésbe, mert így nyitva lehet hagyni más országok előtt a lehetőséget, vagy nagyon szoros együttműködésre kéne törekedni az EDF pénz és más források között. Tehát még egyszer csak azt tudom mondani, hogyha az európai intézmények eh, és tagállamok mindenek előtt, hiszen ők az aláíró felei az egyezménynek, és tényleg eh, akarják ezt, akkor az Egyesült Királysággal együtt találnának olyan eh, megoldásokat, amelyek segítenek ebben, hogy csatlakozzon a megállapodáshoz a kodonói egyezményhez, mit mondtam. És ez közös eredményekre vezethet. De mondom, ez a fantáziajátéka, nem tudom, hogy a politikai szándék mennyire van jelen. Tehát az Egyesült Királyságnak is ki kell találni, hogy mit akar legalábbis a kormányának, mit fognak kérni. Nem látok további hozzászólásokat, és köszönöm szépen egyelőre. Nem, semmilyen kétségem nincs azzal kapcsolatban, hogy újra találkozunk a későbbiekben. Okay, colleagues, we'll go to our last item for... Kedves kollégák, eh, következik a ma délutáni utolsó téma, 14-es napi rendi pont, eh, digitalizáció a fejlesztésben, a szegénység csökkentése technológia részén révén eh, saját kezdeményezésű jelentést készítünk erről, és szakértőket hívtunk meg. Bogdán Venta az előadója a jelentésnek, találkoztunk Ugandában az új technológia jelenlétével, a képzésben, virtuális valóságot használtak az Isten háta mögött Ugandában, virtuális valóság képzés volt, ugye ne kelljen költségesen Dél-Ugandába szállítani az embereket, a fiatalokat mindenféle technológiára, ilyen virtuális valóság eszközökkel képzik ki. Ezt a múlt héten tapasztaltuk, tudjuk, hogy a mobiltelefonok milyen hatással vannak a szegény országokban, Afrikában sokáig azt gondoltuk, hogy nagyon költséges lenne az összes távközlési hálózatot képíteni, most viszont kimondhatjuk, hogy Afrika bármelyik sarkából lehet mobiltelefonhívást indítani. Időnként rosszabb a hangminőség, mint London központjában felhívtam a férjemet, és minden tökéletesen zajlott az EU és tagállamai támogatják a digitalizációt az EU-Afrika infrastruktúra alap révén és a DCI és EDF révén is az az elképzelés, hogy beszéljük meg a szakértőkkel a digitalizáció jelentőségét. Björn Richter, ágazatvezető a német digitális fejlesztési projektnél, Arti Holla pedig az EMEA szatellit működtető társaságtól érkezett, majd megkérdezzük, hogy mi az az EMEA. A DEFCO főigazgatóság képviselője is itt van velünk. Először is a GIZ-től érkezett Richter úr kapja meg a Richter kollega kapja meg a szót. Most folytatunk vitát a következő költségvetési időszakról, az EU fenntartható fejlesztési alapjáról, hogy mire költsük a pénzt, mi jár nagyobb hatással, ezért kérdezzük meg most a, a szakértőket. Richter úr, köszönöm szépen. Mindenképpen öröm, hogy itt önök előtt szólhatok. Nagyon érdekes helyzet, hogy most az európai szinten is komolyan veszik már a digitalizáció rémen való fejlesztést. Múlt évben a tanács konklúzió is megemlékeztek erről a területről. A GIZ a német kormánynak nyújt tanácsot, szaktanácsot, és el fogom mondani, hogy mivel foglalkozunk. A német fejlesztési együttműködésben van egy stratégiai dokumentum, az elmúlt három évben ezen alapult a támogatás és a, a fenntartható fejlesztés digitális innováció révén kívánja megvalósítani. Mi hiszünk benne, hogy digitális eh, irányban kell haladni a fejlesztésnek. Így át lehet ugrani eh, bizonyos szakaszokat, ez egy új eh, irány. 5 olyan területet soroltak fel, ahol érdemes a fejlesztést megvalósítani. Alapvetően az innováció területe, az e-demokrácia, a menekültek helyzete, a munkahely létesítés, illetve a részvétel a döntéshozatalban. A digitális terület egyre nagyobb a német fejlesztési támogatásban, a GIZ 193 projektet valósít meg 80 országban a világon. Prioritást a következő területek képeznek, a jó kormányzás, a gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés, az egészségügy, az oktatás, a valóságban ugye nem úgy történik a fejlesztési támogatás, hogy oda megy valaki és elmondja nekik, hogy mire lesz szükségük. milyen digitális technológia felhasználások vannak, digitális ismeretkezelés, közösségi hálózatok, GIS rendszerek, üzletirányítási információs rendszerek, applikációk, nagy adatkezelés, blockchain technológiák. Alapvetően az első öt ö, téma ö, az, aminél biztosan várható a siker. a digitális a projektek révén valósulhat meg. Öt különböző projektet szeretnénk megmutatni, hogy lássák, hogy milyen potenciál van a fejlesztési támogatásban, amit a digitalizáció jelent, és ebből le lehet vonni a tanulságokat. Az első sikertörténet, amit szeretnénk bemutatni, a G20-as kezdeményezés a lányok elektronikai ismereteivel kapcsolatban. A németországi G20 elnökség alatt a lányok és asszonyok digitális ismereteit akarjuk javítani. Egy úgynevezett hekaton jött létre arról, hogy hogyan lehet felhasználni pozitív tapasztalatokat, itt látható a kancellár asszony, aki átadja a győzteseknek a tanúsítványokat. Az UNESCO-nál egy eszköztárat is létrehoztak arról, hogy hogyan lehet a nőket, lányokat a szakképzésbe bevonni a digitalizáció révén, és a többi G20-as tagállammal kialakítottunk egy projektet a kezdeményezés megvalósítására. Unilever, SAP és Siemens a fő magáncégek, amelyek partnerként bekapcsolódtak a terepen a zajlik nemzetközi és nemzeti szinten ennek a projektnek a kibontakoztatása. Dél-Afrika, Mozambik és Uganda a fő eh, helyszínek. Nagyon gyakran beszélünk az induló vállalkozásokról, úgy gondoljuk, hogy az induló digitális vállalkozásokat támogatni kell, de nem csak a startup támogatási rendszer révén, hanem eh, a iparág részéről is. Különböző cégek, az SAP, a DHL, az Orange, jól ismertek, illetve mm, coworking szolgáltatók Afrikából, vagy Asuka, a szociális vállalkozás támogató partner egy olyan hálózat jött létre, ami most Kenyában és Nigériában kezdi meg működését, később Gánában és Tunéziában is azzal a céllal, hogy ne csak magukat a startupokat fejleszék, hanem az egész ökoszisztémát, amiben ők sikeresek lehetnek. A működő tőke már megérkezett az első ígéretes ötletekre, a vállalkozások megsegítésére. A nigériai kormányjal együttműködve tudunk segíteni, tehát a kezdővállalkozásoknak. A harmadik elképzelés az egészségügyel kapcsolatos, a német Heimat intézettel, Helmholtz intézettel, az ECOVAS keretében a pandémiákra próbálunk választ adni Afrikában közösségi hálózattal és különböző applikációkkal a múlt évben Indiában, Nyugat-Afrikában már használták, és most más járványok esetében is kipróbálják. Nagyon gyakran a drónokról szól ez a digitális vita, két országban folyik pilotprojekt arról, hogy a drónok miben tudnak segíteni. Az egyik Tanzánia például vért, illetve gyógyszereket lehet így eljutatni távoli helyszínekre. DHL is támogatja ezt, illetve az elnöki hivatal Tanzániában 7 kg-ot is el lehet így juttatni teljesen pontosan a célba. De a falusi környezetben, vagy akár fegyveres összecsapás helyszínére is el lehet juttatni a gyógyszereket. A ruandai kormányról ismeretes, hogy a digitális fejlesztés nagyon támogatja. Itt tanácsot adtunk a drónok alkalmazásával kapcsolatban, és hogy milyen környezetre és jogi keretekre van szükség a drónok használatához. Ott is egy partner vesz részt ebben a folyamatban. a Smart Afrika az egyik legfontosabb pánafrikai kezdeményezés, ami a digitalizációval foglalkozik, és a kollégám most jött vissza a Smart Africa csúcs találkozóról. Ez nem az Afrikai Unió még, de igenis nagyon fontossá vált az elkormányzati e, rendszereket pedig a nagyobb hatékonyság és átláthatóság érdekében érdemes használni. Bangladesben az igazságügyi minisztérium e, próbálja e, javítani az igazságszolgáltatás átláthatóságát, a weboldalak, a bíróságok előtt álló ügyeket ismertetik, illetve a szabadlábra helyezett fogvatartottakról is van információ. Ezek nyilvánvalóan csak példák, de a minisztériumunkban és a politikusokkal való eszmecsere alapján egyre inkább letisztul, hogy eh, mire lehet használni a digitalizációt. Az elmúlt öt évben kiderült számunkra, hogy újfajta partnerségekre van szükség, vállalkozókra, szövetkezetekre, kormányokra, de más formájú együttműködésre nem lehet a régi fejlesztési támogatási formákat egy az egyben átvenni. Igen, a technológiák révén új célcsoportokat is elérhetünk vidéki környezetben, de ehhez időre, ismeretekre és pénzre, erőforrásokra van szükség, testre szabott megoldásokra. És gyakran a megoldás már rendelkezésre áll, csak Kenyában, Nigériában, megvan a potenciális kereslet, és nagy lehetőségek állnak előttünk. A digitális projektek iránt nagy a kereslet, tehát egy évvel ezelőtt Pakisztánban voltam, pontosan tudják, hogy mennyire fontos a digitalizáció, nem akarnak másodosztályú országgá válni, tudják, hogy a digitalizáció globális folyamat, a digitalizációnak nincsenek határai, földrajzi határai, hogyan lehet tovább lépni, mi a GIZ válasza? Új digitális projekteket alakítunk ki, új technológiákat akarunk használni, például a blockchain-t, mindenki beszél róla, nagyon divatolt és senki sem tudja pontosan, hogy milyen méretű a megfelelő megoldás és hogy lehet-e mindenre használni. Új partnerségi megállapodásokat is próbálunk kialakítani, például az Impact Hub szövetség részén, a világ minden szegletében ezt a folyamatot tovább jobban, komolyabban kell majd venni a jövőben. Új digitális osztályunk jött létre, új munkatársakkal, a belső informatikai rendszerünket is megreformáltuk. És a negyedik része az átalakulásnak, mi nagyon érdekes, a koncepciónk annyiban változott, hogy a digitális az alapnak számít ezentúl minden projektben standard megoldásként kell, hogy megjelenjen a digitalizáció. Tehát ez a negyedik újítás, mindenképpen újdonság a német fejlesztési támogatásban. Nem azt gondoljuk, hogy a digitális eszközök jópofák, hanem azt gondoljuk, hogy a jövőben nélkülözhetetlenek lesznek. ...193 projektről van szó jelenleg, a jövőben viszont el kell érni, hogy mind a 2000 projektnél ott legyen a digitalizáció lehet, hogy két év múlva már arról számolhatunk itt be, hogy ezt a feladatot teljesítettük. Köszönöm. Mi az a... Mi az a blockchain? Nem értettem, nem ismertem. A blockchain, a fintech, Internet of Things, stb. A blockchain, ez egy technológia itt a technológiák potenciáljáról szoktunk beszélni. Ez egy nagyon konkrét technológia, amely bizonyos döntéseket és információkat tud tárolni különböző kompjútereken, és nyomon követhető az egész anyag, és ez egy más jellegű, más formájú anyag. Tehát a blockchain olyas valami, hogyha az Európai Beruházási Bank beszél például a blockchainről, sokat beszél, mert komoly potenciálja van, egy új financiális rendszert tud felépíteni ez, ez képessé tehet mindenkit arra, minden embert, hogy legyen bankszámlája, anélkül, hogy nyisson egy ilyet a banknál. Tehát a tanzániai emberek a mobiltelefonukon bankolnak, hogy hogy tudják ezt megoldani, ez pillanatnyilag ez egy technikai eszköz, nagyon ambíciózus, és sok energia megy ebbe a kutatásba, de komoly potenciálja is van. És egy nagy ugrást jelenthet ez a pénzügyi szektor számára. Hallottam már ilyet, kicsit megértettem, de nem száz százalékban. Tehát ez gyakor... A blockchain projekteket például Grúziában is végrehajtottunk, tehát a bírósági eseteket digitális fájlokban tárolják most, tehát hogyha most blockchain-nel hagyjuk ezt végre, akkor képessé tesszük az igazságügyi rendszert, az igazságszolgáltatást arra, hogy nem lehet törölnie, tehát nem egy helyen van tárolva, hanem különböző komputerek tárolnak valamit, és nem lehet törölni, nem lehet megtöltetni, hát nyomon követhető archívumról van szó. Latin Amerikában is van egy példa erre, tehát Argentina mó, például a földnyilvántartást végzik így, ott komoly változások vannak, hát, és bármilyen változtatás történik, azonnal nyomon követhető kiváltoztatott valamit. Nagyon transzparens rendszer, egy technikai implementációról beszélünk valójában. Ez az első válaszom. Ez önmagában egy technikai eszközről beszélünk, amit még hasznosíthatóvá kell tenni, és meg kell nézni, hogy mennyiben jelent ez újat a fejlesztési együttműködésben nagyon gyakran. Ez a technológia, ami a jövőben alkalmazandó. Mi másképp közelítünk ehhez. Mi azt mondjuk még bizonyítania kell a blockchainnek, de dolgozunk ezen, hogy meglássuk, hogy milyen eredményre jutunk. Nem jutottunk még el oda, hogy, hogy mindent felvallanak. A második előadó következik, Madame Hulla. No, a főtit. Az Európai Közelkeleti Együttműködési Szervezet nevében köszönöm szépen. Az EMEA Satellite Operators Association vagyunk, tehát műhold működtető szervezet, egy brüsszeli székhelyű szervezet vagyunk valójában. Telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtunk az egész világon, ezt szeretném megjegyezni, hogyha itt látjuk a világ legsikeresebb műhold üzemeltetője egy európai cég, és tagja Közel-kelet és Afrika, bocsánat, az Afrika, nem Ázsia, hanem Afrika, én is rosszul mondtam, mondja az elnök. Hát Afrikáról van szó az EMEA rövidítésben. Eh, igyekszünk eh, a politikai oldalal együtt működni, azok érdekében, hogy a technológiai megoldásokat megértsék, és olyan sok az innováció, hogy egyáltalán nem olyan egyszerű nyomon követni, ami történik ezen a területen. Kormányok és politikusok döntéseket tudnak hozni, de ehhez korrekt előmunkálatokra van szükség is és természetesen kemény a valóság egyenlőtlenség van a világon, vil különböző helyeken különböző nehézségek lépnek fel, de sokak számára az a digitalizáció sokat jelenthet. négy milliárd emberről beszélünk, aki nem élvezi az internet előnyeit pillanatnyilag, hisz egyik fő oka ennek az, hogy a kommunikációs infrastruktúra hiányzik, gyakorlatilag a világ összes kontinensén vannak ilyen részek. Műholdak vannak a, az atmoszférában, és a műholdak keresik meg, hogy hol lehetne szolgáltatást nyújtani, és elérik a világ gyakorlatilag összes pontját a műholdak nem diszkriminálnak emberek között, hogy valakik távoli vidékeken élnek, vagy szigeteken, vagy ritkán lakott területeken. Egy személy bekapcsolása a vidéken, vagy egy városban ugyanazokkal a költségekkel jár amire szükség van, hogyha kapcsolatot veszünk fel egy műholddal, ez egy megfelelő antenna, ezt látjuk a házakon, nem olyan egyszerű, és kell egy modem a, az épületen belül is, ennyi az egész. Ez nyilvánvalóan jó megoldást jelenthet, hogy a eljut, az hogy éppen a, fejle, a fejlődő országokra vonatkozásában, mivel azonban nem látható, infrastruktúráról van szó, ami az űrbe helyezkedik el, az emberek nem is tudják, hogy milyen előnyöket képes nyújtani, és hogy hogyan működik a valóságban egy ilyen mm, tagjaink, mint egy 20 éve dolgoznak ezen a területen az egész világon globálisan. A technológia az innovációknak köszönhetően óriási változáson ment át, és a különböző szolgáltatások esetében nagyon sokszínű lehetőség alakultak ki e, azt gondolom, hogy három képen szeretném bemutatni, hogy mit is értünk ez alatt. Mi a különbség az egyik, amit látunk, az a Digital Financial Inclusion, az a digitális pénzügyi befogadás, az a pénzügyek intézése, a transfer, az átutalás rendkívül fontos. Ezen a képen megfelelő mobil megoldásokat látunk a műholdas lehetőségen keresztül. Ez a mexikói távközlési ügynökség, amely bankszolgáltatásokat kínál az emberek számára, akik távol léknek. Látjuk ott az antennát a teherautó tetején, kivonulnak egy adott helyszínre, nagyon biztonságos az egész, elvégzik az átutalásokat, a tranzakciókat, és megkapják a pénzüket fejlett országokból Western Unión keresztül például hazautalnak pénzt eh, ilyen távoli vidékekre is, ahol ennek segítségével ez működik. A következő az e-health, az e egészségügy. Itt eh, egy kórházat látunk, és eh, itt is látjuk a műholdakat Bangladesben, egy hajóról van szó, és körbejárja a part szakaszt Bangladesben, és az emberek oda mennek, diagnózist kérnek, kezelést kapnak, stb. Akár kisebb operációkra is lehetőség van, a hajón orvosok vannak, és műholdon keresztül adatcserére képesek adatokat tudnak küldeni, amiket felvesznek, diagnosztizálni tudnak a műholdak segítségével. Nemzetközi vagy fővárosi kórházakhoz fordulhatnak információért, és így szolgálják ezeket az embereket. Amit tudni kell, az ilyen jellegű megoldások nélkül az ilyen közösségek, akiket kiszolgálnak, gyakorlatilag olyan körülmények között élhetnének, hogy és semmiféle diagnózis, sőt, kezelést meg főleg nem kaphatnának. Ez rendkívüli életminőség javuláshoz vezet, hogyha ezt a szolgáltatást biztosítani tudjuk, és hát a hajók folyamatosan mozognak a partok körül, vissza is térnek, egyfajta folyamatosság is megfigyelhető az emberek érdekében. Ez a meg megoldás az a SATMET platformon alapul, amit egyébként hát tízszer alakítottak ki ezekben az országban, Afrikában, Ázsiában van erre szükség elsősorban. A következő a mobil konnektivitás természetesen valamennyien tudjuk, hogy a potenciál, hogy valaki mobiltelefont kap, az egy dolog, de nem tudják, hogy mit kezdjenek vele, de ez javíthatja az életminőséget egy gazdálkodó számára, árakat tud ellenőrizni a tőzsdén, stb. Tehát óriási potenciált kínál a mobiltelefon, de annak érdekében, hogy távoli vidékeket is bevonjunk ebbe és bekapcsoljunk, ki kell alakítani a megfelelő mobil tornyok hálózatát, a városi vidékektől egészen vidékre, távoli területekre, vagy valamilyen módot kell találni arra, hogy ezt a kapcsolatot megteremtsük. Hogyha nem oszlopokat építünk, akkor erre lehetőség van műholdon keresztül, és így alakítjuk ki ezt a gerincszálozatot. A mobil konnektivitás, ami a városokon kívül, Afrikában, Ázsiában történik, az, az műholdokon keresztül lehetséges, csak, csak nem tudjuk, mert nem látjuk ez egy példa arra, hogy az üzemeltető elhelyezte ezeket a megfelelő tányérókat, aztán napenergiát használnak fel áramtermelésre, mert áramra szükség van, azt is elő kell teremteni, kialakítják ezeket az állomásokat, és akkor ez egy fenntartható dolog. Itt a kép a jobb oldalán látjuk, hogy telefonálnak erről a helyről Kongóban, egy faluról van szó, ahol 400-an laknak, csak semmiféle konnektivitások nem volt, nem volt kapcsolat, egy néhány hét alatt bekapcsolták őket a telekommunikációba. Ezek projektek, és ezek európai cégek járultak hozzához, hogy ez létrejöhessen, de hogyan tudjuk ezt elterjeszteni és fenntarthatóvá tenni? Milyen döntésekre van szükség, hogy ez működjön, hogy tényleg az ott él a 4 milliárd ember számára, akinek ez a kapcsolat nem adott, hogyan tudjuk ezt biztosítani. Itt nem csak technológiáról beszélünk, nem önmagában a technológia számot, hanem konkrét fellépésekre van szükség. Az egyik nagyon fontos első lépés, hogy tudatosítani kell a kérdést. Tehát a politikusok nem is ismerik gyakran a technológiai fejlődést, és mire lehet használni. Ez fontos a műholdas területre is, mint mondtam, nem látjuk a műholdakat, de más innovációknál ugyanez mondható el. A váigig ilyen eset a Wi-Fi az a következő, a, Wi-Fi, a Wi-Fi-nek a következő generációja a, a VGG és a gigabit adat kapacitások állnak ezek után rendelkezésre. Itt hát kell ugrani egy hatalmas szakadékot rövid időn belül számosan mm, a semmiből indulnak és eljutnak a gigbe, a V-gigbe és erre van lehetősége a láthatatlan infrastruktúrán keresztül, amit a műholdnak biztosítanak. Ezt tudatosítani kell, hogy a műhold mire képes, és más technológiák is, de ezért aztán olyan szakpolitikákra van szükség, amelyek az ilyen technológiák használatát támogatják és ösztönzik. Biztosítani kell, hogy hozzáférhetővé váljék és megfizethetővé váljék ez a technológia. Ehhez tudásra is szükség van, és ez akkor ténylegesen segítségnyújtás is alkalmaz. Tehát a hozzáférhetőség, a megfizethetőség nélkül nem lehet fejlődés ez a távoli vidékeken. További példákat is mondhatnék, csak egy néhányat mutattam be. Sajnos Számos ország van olyan helyzetben, hogy megfizethetetlen ez a technológia, és vannak szabályozási terhek is és korlátok is, amelyek nem segítenek. De ez is azért van, mert gyakran nem értik meg a technológia lényegét. Tehát, hogy milyen gazdasági fejlődést tudnánk kialakítani ezen a módon, és, és hogyha sokan tudnák, hogy mi van, akkor nyilvánvalóan megszüntetnék a szabályozási terheket és akadályokat. Egy példa, például nagyon magasak a licenszdíjak, hogyha egy szolgáltató szó, egy műholdas kommunikációt akar rendkívüli díjat kell kifizetni az engedélyekért Mexikóban. Például négy ilyen terrotot láttunk eh, tányérral, és akkor minden terrotóra licenszet kell fizetni, eh, és eh, és ez már meg is akadályozza, hogy gyakran, hogy az ilyen megoldásokat alkalmazzák, és távoli vidékeken nincs más lehetőség, ezt viszont megakadályoznak. A műhold az egyetlen lehetőség. Ez azt jelenti végül is, hogy elszalasztottunk a gazdasági növekedésre egy alkalmat. A második pont, amiről beszélni kell még szerintem, hogy a finanszírozásnak hozzáférhetőnek kell lennie hozzáférhetőség, mit értünk ezzel Nagyon gyakran az a feltételezés alakul ki, hogy hiányzik az infrastruktúra, ezért finanszírozzuk az infrastruktúrát. Ez egy elég világos következtetés lenne. A műholdas technológiával a fő infrastruktúra az a műhold, ami már fönt van az űrban, és ezzel találkozunk még az Európai Unióban is, hogy elmagyarázzuk a biztosnak, és itt akkor veszik csak észre, hogy nem csak az infrastruktúrát kell finanszírozni, hanem a hozzáférés az infrastruktúrához. Ez egy hozzáférési technológia. A műhold az az a kis box, a kis modem és a tányér, egy 400 euróba kerül, és ha megnézzük, hogy hogyha a, a vezetékek lefektetése mobil célokkal milliárdokba kerül, nagyon fontos, mint mondtam, ez egy akadályt jelent, hogy ezt még nem látjuk, ezt a lehetőséget. Mi úgy gondoljuk, hogy a kor, fejlődő ország kormányaival is együtt kell működni, hogy hosszú távú szociális befogadási programokat indítsanak, és e, e, itt ki kell alakítani megfelelő célokat, az e-learning, az e-tanulás, az e-kormányzás, az e-gazdálkodás és számos más területen. Ezek a programok egy keretet kínálnak, ahol a beruházás, a befektetés ösztönözhető, és gyakorlatilag a helyi cégeket szeretnék meghívni, hogy a konnektivitásokat erősítsék, és ők tudnak ráhangolódni a helyi piacokra, a helyi szükségletekre, mert ők ismerik ezt a legjobban. A mobil, connecti- mobil konnektivitás egy rendkívül fontos, és és a helyiekkel, hogy létrehozzák az ilyen szervezeteket, és munkahelyet is teremtenek, és ők is üzemeltetik majd később a fenntarthatóság, helyi szakértelem, helyi munkahely. Ez mind olyan dolog, amiről beszélnünk kell. Óriási lehetőséget látunk ebben a több fejlesztési, a fenntartható fejlesztési célok, tehát fontos, amit mi megtanultunk, amikor kormányokkal dolgozunk az egész világon, akkor azt látjuk, hogy elmondják, hogy igenis választani kell, nem akarunk de a digitális szakadékról beszélünk például, vagy digitális hozzáférésről. Nagyon különböző digitális prioritások lehetnek, de a prioritásokat meg kell találni, és ö, ö, az 5G, vagy a digitális szakadék átugrása, ez mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a növekedés erősebb legyen. Nem szeretnék kiszállni egyiket sem, és nagyon fontos, hogy a politikusok lássák, hogy mire van szükség a beruházási politikánál, a szabályozásnál és spektrum döntéseknél is támogatólag kell fellépni, és tudni kell, hogy mire van lehetőség, ez óriási kihívás, ez egy óriási lehetőséget is kínál, és pozitívan tudjuk az emberek életét befolyásolni, befolyásolni ezen keresztül. A parlamentnek is úgy gondolom a, az emberek hangjaként fel kell lépnie, mert tudni kell, hogy, hogy ez fontos. Az emberek önmagukban egyedül nem tudják meghozni ezt a döntést, őket rá kell vezetni, erre segíteni kell ebben. Nagy örömmel látjuk, hogy, hogy ilyen lépések vannak, és szeretnénk önökkel működni, hogy a jövőbeli szakpolitikát ilyen ért. Amikor Ogandában láttunk ilyen nagyon sok hát, üzemeltetni, stb. Tehát ez egy nagy változás. Bogdan, mit érdemes kihasználni ezt, és gazdasági lehetőségek, konkrét gazdasági lehetőségek kerülnek előtérbe. A digitalizáció az egész világ mainstreaming kell, hogy legyen, és az Európai Parlament, mint már elhangzott, egy jelentést készített, egy szerebe jutatni a digitalizáció, ami személyesen engem illet. Én úgy gondolom, hogy fejlődő országokról beszélünk, de hát látjuk a digitalizációval szerebe jutatni a digitalizáció, ami személyesen engem illet. Én úgy gondolom, hogy fejlődő országokról beszélünk, de hát látjuk a digitalizációval Európában súlyos problémáink vannak. Az 5G például, de Európában súlyos nehézségeink vannak, hogy hozzáférjen valaki az 5G keresztül az internethez. Tehát, hogy hm. ez azt mutatja számunkra, hogy ez egy tényleges globális probléma, de meg kell. Ezért aztán kíváncsian várom az árnyék előadók véleményét is, bár túl sokan nincsenek itt a mai napon, és természetesen az Európa. És még egyszer köszönöm az előadóknak is és van egy sor kérdésem, de néhány ajánlást kaptam. Területén milyen lehetőséget kínál a digitalizáció az új foglalkoztatásban, mit látunk. Ez azt mutatja számunkra, hogy van lehet. Köszönöm szépen. Egy árnyék a dolgon. itt, Enrico Guerrero. Gracias. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen ezeket a prezentációkat, nagyon részletesek voltak. A blockchainnek a magyarázatát én sem értettem igazándiból, de mint hogy ez egy egyre divatosabb szó, ez a dolog a virtuális valutákkal, még akkor is, hogyha tulajdonképpen kicsit az ilyen frajdi mélységeket is jelezhet a részemről. Aztán van további érdekes kérdés. Bogdan el tudja képzelni, azt, hogy számos érdeklődést fogok mutatni a test olyan szempontokra, mint amelyekről beszéltünk, vagy beszélünk a humanitárius csúcson, világcsúcson, tehát hogyan lehet innovatív megoldásokat találni a célból, hogy segítsük a válságos humanitárius helyzetben lévő szentő sok szempontból az oktatási rendszerrel, az egészségügyi ellátási kérdésekkel, és hogyan lehet a finanszírozással elérni a közvetlen kereskedelmet, tehát gyakorlatilag fizikai élelmiszer juttatás helyett azok, amelyek a digitális törés szakadékkal kapcsolatosak, tehát azok a személyek, akik a digitális eszközökhöz nem férnek hozzá, vagy nehezen férnek hozzá, most gondoljunk itt a menekültekre, vagy egy országokban élnek, vagy pedig válsághelyzetben leledzenek. És hát számos példát lehetne erre felhozni. A digitalizáció a tekintetben nyilvánvalóan nagyon hasznos lehet, és most kitérek még a nők szerepére is. Minden megoldások lehetnek, megoldások alakulhatnak ki. Aztán szó esett az előbb az egészségügy kérdéséről, az egészségi ellátásákról. Úgy tudik, hogy a specifikus válsághelyzetekben, például most a klímaválságokra, vagyunk lakosságot bizonyos katasztrofáktól, veszteségektől, miközben hát nem lehet mindent előre jelezni, de mégis azért ugye a földrengéseket, a vulkánkitöréseket már azért előre lehet sok esetben tudni, mert vannak előjeleik. Mindez lehetővé teheti azt is, hogy bekerüljenek itt a folyamatokba, mint szociális, mint pedig politikai szempontból a jelentés első olvasatára sor kerül, és transzverzálisan is megvizsgáljuk majd azt, és megpróbáljuk majd gazdagítani azt humanitárius szempontból életben, és számos megoldást hozhatnak a válsághelyzetekben, a humanitárius katasztrófák esetében. Legyen szó akár természeti katasztrófáról, akár pedig emberi konfliktusokról. Ugye többek között vannak azok a bodásokra mutathatnak. Köszönöm szépen, Erik Bom urat kérem meg, hogy az Európai Bizottság a városokkal, önkormányzatokkal, digitális infrastruktúrával érkezett. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, valóban részlegvezető helyettese vagyok egy olyan részlegnek, ami egy sor olyan területtel foglalkozik, mint a digitalizáció, a ma délutáni témánk, illetve a városok, az urbanizáció, az infrastruktúrális fejlesztések, az önkormányzatok, Tisztelt előadó úr, Bogdán Venta úr és kedves kollégák, nagyon nagy öröm, hogy itt lehetek a DEFCO főigazgatóság részéről ma délután, és nagyon örülünk ennek a saját kezdeményezésű jelentésnek, amit önök készítenek. Természetesen, amikor tudunk, szeretnénk kontribuálni ez a munkához az én részlegemtől is van itt egy kollega, illetve Lász Erik úr a DG Connect-től érkezett, és spanyolul azzal folytatnám, hogy nagyon szorosan együttműködünk az ECO főigazgatósággal a digitalizáció terén, pontosan annál az oknál fogva, amit önök említettek nagyon sok, nagyon érdekes kezdeményezés történik pillanatnyilag. Nem fogom tudni mindet felsorolni, de megerősíthetem, hogy folyik ez az együttműködés. És az ECO főigazgatóság kollégái is együttműködnek majd önökkel. A digitalizáció, most angolul folytatom, nagyon fontos minnyájunk számára az Európai Unió belső piacán is ezt tapasztaljuk, meg a külső fellépésekben is, bár az utóbbi frissebb fejlemény. Az a jó hír az, hogy a partnerországokban is gyorsan terjed a digitalizáció. Ugyanakkor még sokat tennivaló. Annak ellenére, hogy globálisan zuhan a széles sávú hozzáférés. Nagyon sok fejlődő országban még nem megfizethető ez a helyzet a legkevésbé fejlett országokban és a kis szigetországokban különösen súlyos. Ráadásul az országokon belül is digitális szakadék tapasztalható az urbánus területek más jellegűek, és a nemek között is kritikus szakadék van a digitális ellátottságban. A digitális vállalkozási ö, környezet, mint említették, nehézségek előtt áll. kevés támogatást kapnak az államoktól, önkormányzatoktól, és nyelvi akadályai is vannak ennek. Szeretném hangsúlyozni, hogy a digitalizáció iránti érdeklődés nem újdonság az EU fejlesztési politikájában az elmúlt 20 évben, a bizottság támogatta a digitális projekteket, de általában adhok jelleggel. 350 millió eurót fordítottunk becsléseink szerint a digitálishoz kötődő kezdeményezésekre az elmúlt év 2017 május óta olvasható. A digitális technológiákat és szolgáltatásokat az EU fejlesztési szakpolitikájába, és a nők és ö, asszonyok, lányok és asszonyok, helyzetének javításában, a kormányzás demokratikusabb mentum fő konklúziói a múlt novemberi tanácsi végkövetkeztetésekben is tegyünk, digitális infrastruktúra fejlesztésére, e-kormányzás, digitális képességek, startup tegyünk, digitális infrastruktúra fejlesztésére, e-kormányzás, digitális képességek, startup segítés és a KKV-k támogatása terén. Természetesen külön figyelmet fordít